Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy pontosan megérkeztek, és kezdenénk az ülést néhány rövid elnöki közleménnyel. Tegnap már jeleztem, hogy ma fogom megtenni a közleményeimet. Morion tábornokkal az eszmecserét ma délutánra terveztük, de a franciaországi és belgiumi vasutas sztrájk miatt erre nem fog sor kerülni. Majd november 10-én 16 óra 30-kor fogunk vele találkozni. És akkor Perman kolléga is jelen lesz. Őt kinevezték az Európai Unió választási megfigyelési misszió vezetés, vezetőjének a második választási fordulóra, ami viszont törölve lett Kárzai konkurense Abdul Abdullah visszavonulása miatt, illetve hogy mégsem vesz részt a választásokon. Most emiatt úgy gondoltam, hogy a ma délutáni ülés napirendjét módosítanánk, és a 13-as napirendi pontot ami az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szól. Ezt a ma délelőtti ülés végére áttennénk ezt a pontot, és így a mai ülésünk ezzel a 13-as áthelyezett ponttal véget is fog érni. Ahogy tudják, a cseh köztársaság ratifikálta a Lisszaboni szerződést, úgyhogy gyakorlatilag vagy lényegileg elfogadásra került teljes mértékben, úgyhogy a biztosok, a főképviselő és az e, alelnök, illetve elnök helyettes kinevezésére az év végéig sor kerülhet. Ez azt jelenti, hogy a külügyi bizottság közvetlenül és közvetetten is mm, jó néhány biztosi meghallgatás szervezésében részt fog venni, Ugye olyan biztosokról lesz szó, akik valamilyen témában mm, kapcsolódnak a nemzetközi kereskedelemhez, és természetesen a bizottság főképviselője és elnök helyettese esetében is, ugye gyakorlatilag a külügyminiszternek nevezhetnénk őt, tehát ő, az ő feladata is kapcsolódik a mi bizottságunk témájához. Hogyha nem lesznek meglepetések a portfóliók meghatározásában, akkor a meghallgatásokra Strasburgi forduló idején fog sor kerülni a fejlesztés és a nemzetközi kereskedelem témájában, és a következő héten, vagyis a december elején lesz egy normál ülés, a fetülés. A pontos időpontokat majd amint lehetséges, közölni fogjuk önökkel. Azért már most is kérem, hogy a naptájukba írják föl december 4-e pénteket, az elnöki konferenciára fog akkor sor kerülni, és akkor lesz a főképviselő és a bizottsági elnök helyettes meghallgatása. Erről már döntés született, úgyhogy kérem ezt a dátumot írják föl. Nézzük a mai napirendünk első pontját. Állásfoglalási indítvány. Atkins kolléga, tessék. Sajnálom, elnézést. Egy, csak egy igazgatási kérdés. Bizonyal tudja, hogy rövid határidővel értesültünk arról, hogy pénteken lesz egy meghallgatás, amely ugye nehéz azoknak, akiknek a választók körzetükben dolguk van. Valószínűleg ön is, mivel bólogat, hasonló helyzetben van nem igen tudok ki, le, nem tudom lemondani pénteki találkozóimat otthon. Nem volna -e mód arra, hogy a pénteki meghallgatást áttegyük máshova? Igaza van. Igen, bólogattam. Ezzel is azt, pontosan azt akartam jelezni, hogy abszolút egyetértek önnel. Igen, nekem is, mint ahogy mindannyiunk esetében ez a helyzet. A, hét első, illetve utolsó napján helyi elfoglaltságaim vannak a választókörzetemben. De hát ehhez képest az alternatíva az lenne, hogy nem tudnánk találkozni a főképviselővel és az elnök helyettessel, mielőtt megkezdik a munkájukat. Tehát ha ez a kettő az ördögi alternatíva, akkor a kevésbé rosszat választottuk, Egyébként pedig az elnöki konferencia döntése ez, és ezzel csak egyet lehet érteni, nincs vétó lehetőségem. Új, itt aztán Poszett kolléga. Egy pillanat, tartsuk be a rendet. Oit képviselés utána öné a szó. Köszönöm. Lehet, hogy to- fordítási probléma, de a fő képviselőt mindig hímnemű névelővel illette, vagy ö, névmással. Erősen távolgatnám David Millibandet erre a posztra, és erősebben akkor a hímnemű ö, melléknév, vagy melléknév ö, névmás használata feltétlenül helyén való lesz. Rendben. Bár vannak ö, olyan nyelvi változatok, amelyek bizonyos funkcióra csak egyféle nemű szót tudnak használni. Például a tigris olaszul csak nőnemű, akkor is, hogyha a fiú tigris, akkor is a nőnemű a névelője. Poszett kolléga. Posset kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azok egyike vagyok, akik úgy érzik, hogy lehet pénteken dolgozni, de megértem azokat, akiknek nagyon sok dolga van karácsony előtt a választókörzetében. De hát azon a héten háromnapos ülésünk van, elsőjén, másodikán és harmadikán a szakbizottságban, úgyhogy azt szeretném csak megkérdezni, hogy nem lehetne esetleg a meghallgatást megszervezni a szakbizottság ülés idejében? Nem tudom, hogy ezt miért nem lehet megoldani. Az elnökök értekezlete nem gondolkodik el azon, hogy milyen következményei vannak a döntésének? Ezekkel az indoklásokkal foglalkoztak azok, akik a rendet meghatározták az a lehetőség, hogy a mindenki számára legjobb napot válasszák ki, ennek a feltételeit figyelembe vették. Vannak olyan meghallgatások más biztosok esetében, amelyek nem fedik egymást, és nem fednek más kötelezettségeket. Sajnos péntek maradt csak föl, mint szabad lehetőség. Sajnálom, én nekem is ez kellemetlen, de hát nem volt, nem lehetett más alternatívát találni. Akkor kezdjük meg a napirend tárgyalását. Állásfoglalási indítvány a Horvátország által elért haladásról szóló 2009 évi jelentésről. Svoboda kolléga az előadó, Szlovéniában és Horvátországban járt nemrég, át is adom neki a szót, hogy vezesse be a témát. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány dolgot szeretnék mondani amire fölhívnám a figyelmüket a kedves kollégáknak a tegnapi vita alapján. Az egyik, ami állandóan felvetődő téma, a jogi rendszer, illetve a korrupció elleni harc. Ami ezt a kettőt illeti, azt hiszem Horvátország nagyon sokat lépett előre, de még azért nem érte el a kitűzött célját, és ezért kicsit oda kell figyelnünk ezekre a területekre javítanunk kell a kormány munkáján. Két jelzés már eljutott hozzájuk. Az egyik, hogy egyhangúan visszavonduk a volt védelmi miniszter ö, mentességét, és az a tény, hogy ez sikerre járt számomra és a horvátok számára azt jelenti, hogy senki sem áll a törvények fölött. Az embereknek el kell fogadniuk azt a tényt, hogy még akkor is, hogyha magas hivatalt töltenek be, felelősségre vonhatják azért, amit tett. Másodszorban azt tapasztaltuk, hogy a csatlakozást annyira nem támogatja a lakosság széles köre, mint amennyire lehetne. Úgyhogy tegnap beszéltünk arról is, hogy például az egyház és a társadalom különböző részei milyen kapcsolatban vannak Szlovéniával, és kompromisszumot kötöttek Szlovéniával azért, hogy végül is sikerrel járjon ez a csatlakozás. Minden esetre még vannak tisztázandó területek. Egy másik terület a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködés, a Hágai Bíróságra gondolok. A horvát kormány tegnap is kijelentette, hogy egy külön munkacsoport jön létre, és ez nagyon jó ötlet, Bamet urat is meghívtuk. Tak. És felkérték, hogy a munkacsoportnak küldje el a dokumentumokat, és hogy vizsgálják felül, hogy megfelelően végzik-e munkájukat. Tudom, hogy a hágai büntetőbíróság jogászai nem akarnak ebbe a folyamatba belefolyni, de szükség van arra, hogy valaki ezért felügyelje, hogy ez a munkacsoport tényleg megfelelően végzi a munkáját. Azt hiszem, hogy erre a felkérésre valamilyen módon reagálnunk kell. Az általános kritika Horvátország vonatkozásában az, hogy nem sok minden történt. Ők azt mondják, hogy jó, akkor küldjenek hozzánk szakértőket, akik megvizsgálják, hogy mi történt, és mi meg nem küldünk szak, szakértőket, úgyhogy valamit megoldásként találnunk kell. Aztán ott van a menekültügy. Itt is vannak még nyitott kérdések. Vannak az otthonukat elhagyóni kényszerülők, ott a különböző ingatlan és ingósági problémák vannak abból a szempontból, hogy vannak, akik nem kapják vissza a tulajdonukat. Horvátország összességében mindent megtesz annak érdekében, hogy például a, a verseny, a gazdaság terén ö, megfeleljen az elvárásoknak. Lesz egy második kör a pályáztatásban, nem hiszem, hogy ez útjában állna a csatlakozásnak, vagy útjába kellene, hogy álljon a csatlakozásnak. Aztán ott vannak a ö, közbeszerzési pályázatok, és mindenféleképpen Horvátországnak mindenféle eljárását nyitottnak és átláthatónak kell tartania. Aztán a regionális együttműködés, a bilaterális kapcsolatok területe, ezekről mind szó volt tegnap is. A Szlová- Szlovéniával aláírt meg e, e, egyezményt is említettük. Szerencsére tegnap alá is írta a két miniszterelnök, de persze még vár e, rá a ratifikációs folyamat. Aztán Van egy közös pont, nevezetesen az, hogy nagyon jó szakemberekre van szükség. A közvetítési folyamatban. Remélem, hogy el tudjuk fogadni a dokumentumot úgy, ahogy van. ahogy ezt az Európai Bizottság elnöke összeállította. És az is jó dolog, hogy kezdeményezés született a többi szomszéddal való kapcsolat javítása céljából. Különös tekintettel a szerbekre és a bosnyákokra gondolok, akiket felszólítottak arra, hogy közösen próbálják meg megoldani a problémáikat. Nagyon remélem, hogy a regionális együttműködés, amely annyira fontos számunkra, illetve a megoldás ö, működőképes lesz. Remélhetőleg folytatják a tárgyalásokat egészen addig, amíg meg nem oldódik minden probléma. Én pillanatnyilag úgy látom, hogy jövő évben le kell tudni zárni a tárgyalásokat, abban az esetben, ha a horvát kormány erőfeszítései sikerrel járnak, és az eddig meg nem oldott problémákat sikerül megoldani. Úgy gondolom, körülbelül másfél évvel kell számolnunk a ratifikációs folyamat lezárásáig, mondjuk 2012-ig a legfontosabb azonban az, hogy a tárgyalásokat le lehessen zárni jövőre, és úgy gondolom, hogy erre van lehetőség, hogyha Horvátország megfelelő erőfeszítéseket tesz. Köszönöm. Köszönöm, Svoboda képviselő úr. Egy pontosítást szeretnék tenni. Ön utalt a kiosztott szövegre. Ez a szöveg egy ideiglenes változat, mert a jogász nyelvészek által ellenőrzött szöveget majd a fordítással együtt fogják megkapni. Úgyhogy lehet, hogy meg fog oldódni az, amit ön megjegyzett a szöveggel kapcsolatban. Posset képviselő kért szót, tessék. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék Svoboda úrnak köszönetet mondani kiváló beszámolójáért, és azt hiszem, hogy eléggé tömör is volt ez az összefoglalás. Mivel sok az új kollega a parlamentben és a szakbizottságban, szeretném megragadni az alkalmat, hogy arra kérjem meg őket, hogy hasonlóképpen járjanak el. Röviden, tömören, a lényegre törően szóljanak hozzá. Azt hiszem, hogy ezeket a jelentéseket nem ilyen kívánságlistaként kellene kezelnünk, ahova az emberek túl sok módosítót készítenek. Albertini elnök úr az egész stratégiát tartalmazza a jelentés. És hogyha a különböző jelölt országoknak akarunk utat mutatni, akkor az adott jelentésben csak egy országra kell koncentrálni, ebben az esetben Horvátországra, és ez példaértékű volt. Úgy gondolom, hogy szükség van arra is, hogy 2010 állna a jelentésben, persze ez nem volna kötelező számunkra, de mindenképpen gondoskodni kéne a felől, hogy Horvátországban ne legyen az ebben más, hogy mi valamilyen módon halogatjuk az ő csatlakozásokat. Tudnék, fennáll ez a benyomás, <clears throat> és Szavoda képviselőtársam helyesen utalt a növekvő euroszkepticizmusba. Ra, ennek két oka is van. Egyrészt a horvát kormány erőfeszítései nem elégségesek, nekünk is kell lépéseket tenni, és e, az emberek úgy érzik, hogy egyre inkább hallogatják e, a csatlakozást, jelezni kell, hogy ez nem a szándékunk, csak pusztán a feltételeket kell e, kielégíteni. A continuous, az a folyamatos kitétel is erről szól. Másrészt szerintem van egy második pont is, amely a bírálat része, az az érzés, hogy Horvátország esetében más feltételeket alkalmaztak, mint más államokban. A vajdaságban, tehát a Horvátországgal határos szerb területeken megkérdeztünk polgármestereket, hogy van-e, vannak-e horvát országból jött menekültek, szerb ajkú menekültek, azt mondták ott, hogy visszatért mind már Horvátországba például. Tehát úgy érezhetik a horvátok, hogy másképp alkalmazzák az egyes feltételeket rájuk, mint más korábban csatlakozott országokra. És ugyanez érvényes az iktivel, a hágai bírósággal való együttműködésre. A Task Force-ot támogatnunk kell, azonban meg kell mondjuk, hogy sokan úgy érzik, hogy egyes tagállamok most akarják helyreütni a saját csorbáikat Horvátország ö, kárára azokat a hibákat, amelyeket ezek az államok 91-ben követtek el, amikor kitört a háború. Tehát nem lehet túl kompenzálni az akkori hibákat Horvátország számlájára, és erről nagyon komoly közvita folyik Horvátországban. Fontos, hogy méltányosak legyünk, elismerjük a horvátok erőfeszítéseit, és ha Mladis tábornokról sokat beszélünk Szerbia kapcsán, és Horvátország esetében el kell kerüljük itt is azt, hogy az egyoldalúság vágyával iller és ennek bennünket. Nagyon kényes téma, ez nagyon óvatosan és észszerűen kell vele foglalkozni, így jár el Szboda képviselőtársam is, és mindenképpen meg kell tudjunk mindent annak érdekében, hogy az év végéig, jövő év elejéig minden fejezetet megnyissunk, és legkésőbb a jövő évben le is zárjuk ezeket. Ez kell legyen az, az a csapásvonal, amelyet követnünk kell. Köszönöm még egyszer Szvoboda képviselőtársamnak a nagyon kiegyensúlyozott, kritikus, de mindenképpen célirányos jelentését. Köszönöm, Paszett képviselő. jogosan reagált az előadó felszólalására, és én is szeretném az összes kollégának, nagyon sokan vannak, az összes kollégának szeretném azt mondani, hogy 11-ig van időnk, úgyhogy ezért csak három percre korlátozzák a felszólalásukat. Kátszín képviselő, remélem három perces lesz a felszólalása. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ehm, Rád bi tudi sam eh, iskrenu. Én is Szeretném Hannes Voda kollégámnak, képviselőtársamnak megköszönni ezt a nagyszerű munkát. Szoboda úr bizonságot tett arról, hogy nem csak szakértője e témának, hanem nagyon komolyan veszi ezt a, ezt a feladatot, balkán szakértőként is. Megismételném egyes pontokon azt, amit Posselt úr mondott az imént, és rámutatnék arra, hogy annak ellenére, hogy Horvátország és Szlovénia aláírta a vonatkozó megállapodást, kritikus szakaszba ért a horvát csatlakozás ügye, illetve ennek a megállapodásnak az ügye, hiszen most kell ratifikálni majd megfelelő többségeket kialakítva az érintett parlamentekben. Horvátországnak joga van ahhoz, hogy megfelelő időt szálljon arra, hogy kiépítse ezt a szükséges többséget, egyfajta konszenzust kovácsolva az ellenzék és a kormánypárt között. A gépponttal kapcsolatban, a dátummal kapcsolatban az, hogy 2010-re irányoznánk elő a tárgyalások lezárását, hát újra és újra megismétlem, hogy a dátumok mindig veszélyesek, sorokba szoríthatnak bennünket. Helyén való volna az, hogyha egy általánosabb megfogalmazással élnénk, kimondva például, hogy a lehető leghamarabb vagy e félét, hiszen ha megjelölünk egy dátumot, az egyfajta kényszert jelent az Európai Unió részéről. Horvátországnak megvan a maga dinamikája, és az kell legyen a cél, hogy mi hamarabb lezárjuk a tárgyalásokat. Ha egy hónappal csúszik a dolog, az nem tragédia, még mindig jobb, mint hogyha egy, egy, egy megkötött dátum szorítana bennünket. Hannes Szoboda képviselőtársamnak azt is javasolnám, hogy a 27-es pontban, ahol nagyon helyesen utal azokra a feladatokra, amelyeket még Horvátországnak teljesítenie kell, a, akkor volt Jugoszlávia örök ügynökségéről is szó esik. Ez a kifejezés nagyon sok dolgot nyitva hagy. Mindenképpen egy több oldalú történelmi kérdésről van szó, és beleértjük ebbe a körbe azon államokat is, amelyek nem tagjelöltek még. Ugyanakkor utalnék egy olyan gyakorlatra, amely Horvátországban érvényesül, nevezetesen hogyha bíróság elítél is valakit ö, háborús bűnökért, az könnyen eltűnhet Horvátországban, és nem lehet felelni. Aztán Boszniában bukkan fel ismét, ahol biztonságban van. Ez egy elítélendő gyakorlat. Aztán az egy alapkönyv, a ö, telekkönyvek nem megfelelő vezetése, illetve hát a, a földbirtok regiszterek nem megfelelő viteleire is rá kell mutatnunk, ezt a kérdést rendezni kell. E. Néppárt koordinátora, három perc. Dank. Köszönöm szépen. Én is mindenekről gratulálnék a képviselőtársamnak a jelentéséhez, és örülök annak, hogy az aláírása Stockholmban az aláírás megtörtént. Remélem, hogy az, amit Kacsin képviselőtársam mondott az imént, hogy a, az, az ő az ő hazájának a pártjai remélem nem gördítenek majd újabb akadályokat a ratifikáció elé. El kell jussunk ahhoz a helyz, abba a helyzetbe, ahol is kétoldalú kérdéseket nem használnak fel arra, hogy az Európai Unióbeli tagság ennek túlszául essen, hanem érett megoldásra jutnak a felek. Különben kialakul ez a busz szimptóma, amik mindig az mondja, aki felszállt a buszra, azt mondja, na most már tele van, többen ne szálljanak föl. Ezt a szimptomát el kell kerüljük, ez nem a bölcs, bölcsesség jele, hogyha így járunk el egymással. Horvátország, mint nem tagország jelenleg, nincs abban a helyzetben, mint a tagországok, és így, mert hogy még nincs meg az a súlya, amit a, tagság jelent, ezt a, ezzel a hátrányjal nem szabad visszaélni, illetve előnyel a másik oldalon Horvátország kárára. Ahhoz is csatlakoznék, amit Posszát képviselőtársam mondott, azaz az iktivel, a hágai bírósággal való méltányos együttműködés ügyét Horvátország tárgyalásai eleve csúsztak, mert olyan embert kerestek, aki nem is Horvátországban volt, hanem a Kanári-szigeteken. Emiatt csúszott már eleve az ügy. Tehát egyes tagállamok részéről gyakoroltak nyomást ebben az irányban, és az a benyomása az embernek, hogy voltak éppen minden ország maga kell, hogy eldöntse, elég érette ahhoz, hogy tagjelölt legyen, illetve tag legyen. És ha az egyes tagországok csatlakozásának menet összekapcsoljuk más országokéval, az semmiképp sem helyén való és indokolt. Mindenkit a saját érdeme szerint kell mérlegelni. Tehát tehát ez, ez, ilyen összekapcsolások nem dönthetik el egy ország csatlakozásának menetét. Szóval de a képviselőtársam rámutat jelentésében arra is, hogy a korrupció, a közigazgatás milyen problémákat vet fel, erről beszélt tegnap maga a horvát főtárgyaló is, és itt még van tennivaló. Ezeket, a, ezek azonban nem, ezeket nem azért kell meglépni, hogy kedvére tegyenek az Európai Uniónak, hanem Horvátország saját érdeke, hogy rendezze ezeket a kérdéseket. Szoboda úr szól azokról a véleményfelmérésekről is, amelyek nem helyén valóak. Rá kell mutatnunk arra, hogy ezt mindenképp meg kell tenni ezeket a reformokat, mindenképpen Horvátország társadalmának érdeke, hogy a közigazgatás a bíróságok korrupció ügyében előre lépjenek. És még hát nagyon gyorsan kell meghozni azokat a döntéseket, melyek révén adott esetben jövőre le lehet majd zárni a még nyitváló fejezeteket a tárgyalások során. Köszönöm, Brock képviselő. Pák képviselője a szó, három perc. El már elmondott mindent, amit akartam, de én kicsit élesebben fogalmaznék meglepő, hogy egy dolgot képviselünk. Tehát éppen a bíróságok ügyében az új kormány másfél évvel ezelőtt új rendőrvezetőt, rendőr, főrendőrt vezetett ki, nevezett ki, a bíróságok, a bírók kinevezése is megváltozott, javult a helyzet, persze lehet még javítani, de mindenképpen jó utoljára a horvát kormány. Azt is aláhúznám, hogy a hágai büntetőbírósággal való együttműködés sokan visszaélnek, annak érdekében, hogy halagassák Horvátország csatlakozását. Nem akarom megnevezni, melyik ország az, de van egy ország, amely, amely újra és újra arról beszél, hogy nem működik együtt Horvátország teljes mértékben Hágával. Holott szerintem teljes mértékben együttműködnek. Mindenki, akit kerestek, megtaláltak, Horvátországban, és azok a dokumentumokat most követelnek. Olyan háborús dokumentumok, amelyeket a, a háború akkor, tör, akkor tört ki, amikor Horvátország egyes részeit vissza akarták hódítani a szer megszállástól. Egy, egy villámháborúról volt szó, olyan nagyon sok dokumentum nem született, illetve elpusztult nagyon sok anyag, nagyon sok ilyen dokumentum nem is létezett, amit most követelnek, sokat pedig bizonyal elpusztítottak. Ezt megállapította a kormányzat, ám egy olyan párt, amely akkor nem volt kormányon, és azt állítja, hogy most, hogy e- ezek a dokumentumok meglennének, de, e- és követeli akkor már megbüntetését, olyan dokumentumok, meg nem is léteztek, hogy elpusztította volna ezeket. Ez semmiképp sem elfogadható. A 2010-es év megjelölése nem abban áll, hogy azt mondjuk 2010-ben tag lenne Horvátország, hanem pusztán azt mondja a szöveg, hogy addigra le kéne zárni a tárgyalásokat. Szlovén kollégáimat kérem, hogy ne legyenek pápábbak a pápánál, emlékezzenek arra, hogy ők, amikor 98-ban 2004-et mindenképp kérték, hogy jelöljük meg a csatlakozási dátumként, és meg is tettük ezt. Támogattuk ami pedig a jugoszláv örökséget jelenti, a jugoszláv állam örökségét jelenti. Kérem, hogy ne csak Horvátországra tegyék rá ezt. Önök is ennek a térségnek, meg annak az államnak a részei voltak. Említsük csak a Ljubljana, Ljubljana Banka ügyét, önök is felelősséget viselnek. Ne terheljék rá a saját problémáikat az egyik szomszédos országra. Mi sem tettük ezt annak idén önökkel, most sem kéne megtenni egy másik országgal. Köszönöm, Pák képviselő. Vág képviselő, három perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Meg vagyok lepve némileg a felett, hogy ez a vita Horvátország ügyében hova is alakul a kritikátlan barátok sokszor többet ártanak, mint az ellenségek. És úgy tűnik, hogy harmadik országokat is igyekeznek bevonni ebbe a vitába. A, különösen a legutóbbi hozzászólás kicsit túl is lépett a parlamenti korrektség szokásos határain. Azt kérem tehát, hogyha hogy Szlovénia kapcsán az objektív igazság talaján maradjunk, például a jugoszláv állam örökségét illetően is. Szlovénia mindig támogatta a horvát csatlakozás ügyét, és Horvátországot is. Továbbra is ezt tesszük. Ezt nem szabad ilyen ö, emócióval terhelt, érzemekkel terhelt vita tárgyává tenni. Svoboda úr megközelítése szerintem meglehetősen kiegyensúlyozott. A jelentés dicséretet is, meg bírálatot is tartalmaz, utóbbi is szükséges. A kritikus megjegyzések voltak éppen ösztönző jellegűek, ami pedig a szerbajkú horvátok visszatérítését illeti, a helyzet sokkal drámaibb, mint ahogy sokan most lefestették. Ez a háború által nyitva hagyott kérdés, amelyet megfelelő érzékenységgel kell kezelni, de Horvátországnak is nagyobb figyelmet kell szentelni a ö, saját szerb kisebbségének. A másik kérdés, amit Kacin képviselőtársam említett, az a tény, hogy egy elítélt háborús bűnös nyugodtan éldegél egy szomszédos országban, mi több tagja továbbra is a horvát parlamentnek. Glavas, a Glavas ügyről beszélek, amikor ezt említem. Aztán még egy kérdés, amely, amely komolyabb figyelmünkre érdemes, ez pedig az a tény, hogy Horvátország minden választás során beavatkozik a szomszédos Bosznia-Hercegovina belügyeibe és Hercegovina hercegovani lakosok jelentős részben részt vesznek a horvát választásokon, parlamenti és egyéb választásokon. Ez nem egészen normális helyzet, és mindenképpen a destabilizáció tényezője lehet, és egyes politikai pártok haszonélvezői ennek Horvátországnak, mások meg úgy éppen kárát látják ennek az átszavazásnak. Végén pedig hadd tegyem hozzá, hogy az, hogy az egyház ilyen mértéken beavatkozik a politikai ügyekbe, és egyfajta hetz kampányt folytat a, a szlovén megállapodással szemben, az mindenképpen elítélendő. Köszönöm. Lunacek képviselő, kérem, hogy csak három percben szóljon fel. Köszönöm. A két oldalú problémákra szeretnék rámutatni itt nem szeretnék erről szólni a szlovén-horvát ügyről részteiben, de fontos, hogy észszerű módon kísérjük figyelemmel ezt a vitát. Szabad a képviselőtársam ebben a pontban is, meg más kérdésekben is helyesen ragadja meg a dolgot. Gratulálok hozzá, mert hogy megfelelően alkalmazza a bírálatot és a dicséretet, rámutat a problémákra is, például a bíróságok ügyében és más kérdésekben is, ugyanakkor támogatását, az Európai Parlament támogatását, meg az ő személyes támogatásáról is tanúbizonságot tesz ebben a jelentésben. Három pontot szeretnék röviden érinteni, ezek közül az egyik, amelyet tegnapi a Jan Drukovics külügyminiszterrel folytatott megbeszélés során is felmerült. Azon botrányos ügyről van szó, mely egy demokratikus civil szervezet, a Friends of the Earth március 12-i tüntetésével kapcsolatos, amelyek, akik a horvát környezetvédelmi minisztérium előtt tüntettek, és akik ellen a környezet szennyezés vágyával a maximális 50 ezer eurós büntetést rótták ki. Ennek bizony politikai kihatásai vannak, örömmel hallottam azt, hogy Andrukovics miniszter tegnap ígértetett, hogy fölül megvizsgálják azt az ügyet. Azt javasolnám, hogyha nem születik az elkövetkező hetekben pozitív magyarázat a horvát, horvát szervek részéről, akkor egy plusz módosítót tegyünk be a 25-ös pontban, ahol a környezetvédelmi jogokról esünk, ejtünk szót, tegyük hozzá, hogy ez a környezetvédelmi jogszabály végrehajtásában bizony nagyon hiányos. Például megakadályozzák, hogy demokratikus módon tüntessenek a zöld szervezetek. Meglátjuk, hogyan alakul a helyzet Horvátországban a következő hetekben e kérdés ügyében. Egy másik kérdés, örvendetes az, hogy Hannes Voda a kisebbségi ügyekre rámutatott, azok sokféleségére, nem csak a szerb kisebbség, hanem a roma kisebbség ügyében is szólt. A Rén jelentés minden országban pozitív ö, módon nyilatkozik a leszbikus és meleg közösség jogairól. Ö, fontos, hogy a nem, nemi vonzalom alapján való diszkriminációt ügyét minden esetben felhozzuk, és a jelentésben, minden jelentésben tegyünk szót, ejtsünk szót a diszkrimináció mentesség jogának ennek elvetületéről is. Aztán még egy megjegyzés. Tehát Boszniában is a horvát kisebbség kapcsán egy módosított terjesztenék be, hogy Horvátország továbbra is játszon konstruktív stabilizációs szerepet a bosznia-hercegovini állam fenntartása, stabilizása ügyében. Köszönöm, Lunacek képviselő. Angurákis képviselője a szó három percre. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a Szoboda jelentéshez. Először is szeretném azt jelezni, hogy a pártom nevében szólalok fel, és nem pedig a GUE frakció nevében. A parlament ezt a jelentést vissza kellene, hogy utasítsa, ellene kell, hogy szavazzon. Nem meggyőző a jelentés a munkavállalók számára milyen előnyök származnak ebből, és a, általában a lakosság számára milyen előnyök származnak az EU csatlakozásból. Szerintem semmilyen előnyük nem lesz. Igazából csak a, az uniós multinacionális cégeknek lesz ebből előnye, sőt általában a multinacionális cégeknek. Más országok esetében is hasonlóan, főleg a kelet-európai országok esetében gyakorlatilag a multinacionálisok kihasználják ezeket az országokat. Ezért a jelentést el kell utasítani. Azt is ki kell emelni, hogy az országon belül elég nagy az ellenérzés a csatlakozással szemben a válság miatt is, meg azért is, mert antidemokratikus folyamatok erősödtek fel az EU-s csatlakozással kapcsolatban. Legalábbis a, a csatlakozásra vonatkozóan népszavazást kellene kiírni. Viszont ezt a jogot, ezt a jogot a NATO-hoz való csatlakozás esetében nem ismerték el. az ellenzék fellépése ellenére semmi nem történt. Az ország egy része ellenezte a NATO csatlakozást, és mégsem történt semmi. De lépjünk tovább. Ha megnézzük ennek a jelentésnek az egyes pontjait, akkor elmondanám az A pontban, ahol a Horvátország és Szlovénia közti kapcsolatról van szó. itt az ENSZ égisze alatt történt ez a folyamat. Ez azt jelenti, hogy ENSZ döntésre van szükség. De hát nagyon jól tudjuk, hogy milyen a helyzet Koszovóban, és milyen súlyos problémák merültek fel. Aztán 12-es pont. Hogyha ide nem írjuk be azt, hogy ezek a folyamatok, ezek az eljárások Demokratikus módon kell, hogy történjenek, mert egyébként robbanni fog a helyzet. Aztán ez nem egy bilaterális kérdés, hanem ez egy olyan probléma, amit a nemzetközi jog alapján kell megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Kukán kollégája, szó három percre. Ďakujem pekne, pán predseda, nebudem potrebovať 3 minúty. Köszönöm, elnök úr. Nem lesz szükségem három percre nagyon figyelmesen hallgattam Osszelt úr megjegyzését, azt a kérését az új képviselőkhöz, hogy tömören és röviden szóljanak. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy jó lenne, ha Posselt úr saját magára is ugyanezeket a kritériumokat alkalmazná, ami Svoboda ö, úr dokumentumát illeti, ö, nagyon jó, kiegyensúlyozott ö, anyagról van szó, jó ez az európai intézmények számára, és ö, arra ösztönzi Horvátországot, hogy bátran lépjen fel, úgyhogy javaslom, fogadjuk el. Köszönöm. Köszönöm, Kukán képviselő. Posset képviselő kért szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Nem mondottam azt, hogy rövid távon nem volnék hiteles, hanem módosított, kevés módosított javasoltam, mert ez szerintem jó a szöveg, de két dologra koncentrálnék. Egyrészt Lunacek kollega által felhozott a diszkriminációmentesség nem tart tartozik ide, mert hogy általánosságokat a keret feltételekben kell meghatároznunk, és nem itt. pro képviselőtársam is erről szólt, észszerű, hogy az általános kérdésekre használjuk fel az, ezeket a kereteket. Az diszkriminálmentesség EU jogszabály, ezért teljesíteni kell, de nem külön meghatározott feltétel. Második pont a szlovén-horvát problematikával kapcsolatban Weigel képviselőtársat kérem, hogy emlékezzen. Ott voltam a háború alatt Szlovéniában is, meg Horvátországban is. Nem Horvátország támadta meg akkor Szlovéniát, hanem a jugoszláv néphadsereg támadta meg először Szlovéniát, aztán meg Horvátországot. Világosan kell látnunk, hogy akkor mind a két fél, mind a két ország egy hajóban evezett én Szlovénia ö, ö, csatlakozási tárgyalásaikor itt voltam ebben a házban. Ha akkor azt mondtuk volna, hogy Szlovénia csak akkor csatlakozhat, hogyha a határkérdés rendezik, akkor nem lenne ma semmiféle határkérdés. Tehát pak képviselőhöz csatlakozott, ne legyünk pápábbak a pápánál, ne követeljünk olyat az egyik féltől, amit a másiktól akkor nem követeltünk. Rendben. Köszönöm, Passzett képviselő. Kettő perc Váge képviselőnek is. Köszönöm, nincs szükségem, kettő percre elég lesz egy is. mit, Passzelt úr, egyetértek önnel abban, hogy, Horvá- hogy Szlovénia és Horvátország is mindeketen áldozatok voltak, áldozatai egy katonai inváziónak, amelyet egy diktátor által vezetett Jugoszlávia és annak a néphadsereg követett el. Ám ha má, mikor a második pontról beszélt, Szlovénia az EU csatlakozáskor gyakorlatilag már lezárt, megoldott ö, ö, határkérdéssel csatlakozott, Nosi Kracsant is előállította, ez pedig lényegi különbség és ezért mondom azt, hogy a határkérdés megfelelő súlya kell, hogy latba vetüljön, amikor a csatlakozásról tárgyalunk. Köszönöm szépen, a bizottság szól. Alessandra Casgrache A szó, remélem, hogy jól mondtam a nevét. Egyike azoknak a keveseknek, akik ki tudják mondani nevemet. Hadd mondjam. Hát mondjam el, hogy még harmadik napja dolgozom csak ebben a funkcióban, második napja a parlamentnél, de hát el szeretném mondani mindazt, amit gondoltam, meghallgatva önöket. Néhány megjegyzésem azért lenne. Azt gondolom, hogy a mai vitából kiderül, hogy mindannyiunknak közös a célunk, nevezetesen, hogy Horvátország lezárja még pedig hamarosan a tárgyalásokat jó eredménnyel, és persze úgy, hogy minden feltételnek megfelel. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetérthetünk. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a dolgok jól alakulnak. Először is a szeptember 11-i megállapodás rendkívül hasznos volt Kosszár és Pahor elnökök között, hogy megnyissák az eddigi hat fejezetet és ötöt lezárjanak. Az aláírás is nagyon fontos mérföldkő volt, tegnap. Úgyhogy ez nagyon jó Szlovénia és Horvátország, akárcsak az Európai Unió számára. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek és a bizottságnak mindkét országot arra kell ösztönöznie, ösztönöznie hogy késekedés nélkül ratifikálja a folyamatot. Tegnap ünneplés volt, ma talán előre kell tekinteni és beindítani a ratifikációs folyamatot. Horvátországnak több területen még tennivalója van. Ez egyértelmű, ezt sokan elmondták önök közül is a mai napon. Ezek a kulcsfontosságú területek mind-mind politikai jellegűek, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, kisebbségi harc, jogok, a visszatérés a menekülteknek, háborús bűnök, dokumentumok rendelkezésére, rendelkezése bocsátása a hágai bíróságnak. Mindez azt jelenti, hogy politikai elhatározás létezik már a korrupció elleni harc terén, kapacitásra van szükség a közigazgatás terén. Mi úgy látjuk, hogy megvan a politikai akarat, de nem minden szinten. Ez a társadalom minden rétegében így kell, hogy legyen, a közigazgatás terén is, ott pedig már javulás tapasztalható. Úgy látjuk, hogy ott beindult a változás, várjuk az eredményeket. Tehát megvan a politikai akarat, de minden szinten még nem elegendő menekültek. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy tényleg nagyon nehéz volt megoldani, nem az otthonukat elhagyók vonatkozásából, hanem azok szempontjából, akiknek saját hazájukba kell visszatérniük. Nyilván meg kell oldani ezt a lakhatás terén is, úgyhogy valószínűleg itt is van még tennivaló. ami a hágai bíróságot illeti. Szeretném, ha a parlament erre nagyobb hangsúlyt helyezne, mert úgy gondolom ez olyan kulcsfontosságú terület, amely alapvetően fontos, amikor majd a 23-as fejezetet kezdjük el tárgyalni. Ez pedig fontos ahhoz, hogy lezárhassuk a tárgyalásokat. Enélkül anélkül, hogy a még hiányzó dokumentumokat a Prágai Bíró, Hágai Bíróság rendelkezésére bocsátanak, ezt nem tudjuk lezárni. Tehát el kell küldeni a dokumentumokat, akár a, a Task Force, a speciális munkacsoport, vagy bármilyen más csatorna segítségével, de a lényeg az, hogy oda jussanak. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy a szoboda jelentést nagyon jónak tartjuk, rendkívül arányosnak, nagyon jól megszövegezetnek, és megfelel az Európai Parlament előző évi jelentésének, úgyhogy köszönet a parlamentnek ezért. Köszönöm. Köszönöm. Ha az előadó esetleg szeretne reagálni, kérem, hogy röviden, mert még a többi jelentése is sor kell, hogy kerüljön 11-ig. Csak egy információ és egy kérés. A tájékoztatás azok, akik el akarják utasítani ezt a jelentést, hát azokat tájékoztatom arra, hogy le, van népsz, lesz népszavazás Horvátországban, lesz alkalma horvát lakosságnak kifejezni álláspontját a csatlakozással kapcsolatban. Két miniszterelnök tegnap aláírt egy egyezményt jó a hangulat most a, a, a viszony a két ország között, úgyhogy nem szabad, hogy mi indítsuk el a háborút, vagy mi ássunk árkot a két ország között, mi éppen mi vagyunk, mi magunk, hanem éppen ki kell használni a lendületet, a jó viszonyt, amely kialakult a két ország, két kormány között, annak érdekében majd végre ratifikálja mind a két fél ezt a megállapodást. E felé kell haladnunk. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának a határideje december 8-a 12 óra, szavazás január 26-27-én a szakbizottságban, és a plenárison pedig februárban. Köszönöm szépen az összes hozzászólást. Következő napirendi pont, állásfoglalásra irányuló indítvány, a Macedón köztársaság által elért haladásról szóló 2009 évi jelentésről. Zoran Tálerán az előadó, Kérem, ahogy az előbb is mondtam, ha lehet 5 percre szorítsa a hozzászólását. Köszönöm. Grazie, Presidente, drági kollégi, kollégice. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, köszönöm a szót. Én is jártam Skopjéban múlt héten két napig, és ez nagyban segítette jelentésem megírását, mert hogy volt alkalmam arra, hogy a helyi szereplőkkel, például a köztársaság elnökével, a kormány főhelyettessel, parlamenti képviselőkkel, a legfontosabb döntéshozókkal találkozzam a parlamentben és politikai pártok körében. Mindazokkal tehát, akik olyan döntéseket hoznak, hozhatnak, amelyek Macedóniát abban segíthetik, hogy gyorsabban haladjon a csatlakozás útján. Négy éve tagjelölt ország Macedónia, és nagyon sok előrelépés történt azóta, persze vannak még nyitváló kérdések. A volt jugoszláv köztársaság Macedónia cseh tette a vízumkönnyítésre vonatkozó feltételeket októberre, megtörtént ez, és az Európai Bizottság ajánlása alapján folynak a vonatkozó tárgyalások. Felvette Macedónia a diplomáciai kapcsolatokat Koszovóval is, amely szintén feltételként került megszabásra. Tehát nagy politikai bátorságot követeltek meg ezek az eredmények, és egyfajta EU, eufória alakult ki az országban. 96%-a lakosságnak támogatja a felmérések szerint az EU csatlakozást. A 2008-as áprilisi kudarc után, amikor is Macedóniát nem vették fel a nato ez új lehetőséget nyit a társadalom számára. Akkor nagyon csalódottak voltak. Tehát úgy tűnik, a térség, ez az állam és az EU is válaszúton van. Tehát a Balkán a Macedónia a, a balkáni térség legszélén, déli részen található, Görögországban is, amely vele szomszédos és meghatározó tényező, új kormány állt fel, és úgy tűnik a stabilizáció és integráció útját erősíti az új görög kormány is. Élnünk kell tehát ezzel a lendülettel, ezzel a lehetőséggel. A jelentést igyekeztem rövidre fogni, és a lehetőleg precízebben, pontosabban fogalmazni. A legfontosabb pontokat ugyanakkor igyekeztem tükröztetni. Leírjuk a politikai fejlődést az országban, az ellenzéki pártok szerepét is hangsúlyozom, úgy tűnik nemzeti egység alakult ki a pártok között az EU csatlakozást ügyében. Hangsúlyoznunk kell a korrupció problémáját, azt a tényt, hogy nem született végső győzelem a korrupció felett, de hatékonyabban működik a, kor- a közigazgatás, mint később, mint korábban. Az egyen ellenzék is vallja azt a véleményt, hogy nagyon sok tekintetben javult a helyzet a tavaszi választások, a helyhatósági választások és, a, és a, az államelnök választása is méltányosak voltak. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy az Ohridi keret megállapodást végrehajtották, és igyekeztek lemondani a, a, a provokációt keltő szimbólumok túlzott használatától. Az etnikumok közötti ö, viszont tudni zavarhatná ez. Utalnék itt a, a macedóniai enciklopédia kiadására, amely az albán kisebb körében meglehetős felháborodást keltett, ezt is igyekezték a hatóságok megfelelően kezelni. A közigazgatás hatékonyságában is születtek előrelépések, azonban a médiumok, a sajtó függetlensége nem teljesen érvényesül, bár magánkézben vannak a sajtótermékek, a médiumok, de nem eléggé, sok, a sokféleség nem érvényesül kellőképpen a média pluralizmusa. És egyes társadalmi csoportok például a nők jogai is további figyelmet igényelnek a munkaerőpiacon, különösen a textilipar területén vannak problémák e tekintetben. Magas a munkanélküliség szintje, de a gazdasági teljesítmény javul, és ez kihatással van a munkaerőpiacra is pozitív módon. És a volt jugoszláv köztársaság Macedónia tekintetében az etnikum közötti viszony összekapcsolódik a, a szomszédokkal való kapcsolatokkal. Helyén való az, hogy vízumkönnyítések születnek, és ezek ez lehetővé teszi azt, hogy jobban integrálódjanak a, a macedón állampolgárok Európába, Azt is el kell mondanunk, hogy az utolsó előtt és utolsó szakaszában a jelentésnek a szomszédokkal való viszonyra mutatunk rá, de azt is látnunk kell, hogy a, az államon belül is ö, megosztottság uralkodik, etnikai megosztottság, és a tolerancia ö, hangsúlyozására van szükség az államon belül is, meg az egész térségben, az etnikai, etnikum közötti viszonyban. Köszönöm, Táler képviselő. Most következik a vita. Mindenkitől azt kérem, hogy kettő percre szorítsák a hozzászólásukat, mert szorít minket az idő. A vegyes bizottság Macedónia volt Jugoszláv köztársaság vegyes bizottságnak az elnöke. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni jelentéstevő mondandóját. Utolsó gondolata az több tolerancia és egymással szembeni megértés erősítése. Ez a legfontosabb jelentése. Objektív, kiegyensúlyozott, méltányos, gratulálni szeretnék, nem csak neki, hanem a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia kormányának és lakosságának is, mert hogy az alapvető csatlakozási feltételeket teljesítette. Ez az állam fontos lépés ez, szólt arról az eufóriáról is, amely mindez kiváltott az országban, és az új szociáldemokrata görög kormány Jorgos Papandreou vezetésével kell, hogy éljen ezzel a lendülettel, mind a két fél meg kell ragadja ezt a lendületet, mármint a görög és a macedon fél is. Taller úr rámutatott arra is, hogy az Ohridi megállapodást teljes mértékben végre kell hajtani, és ez folyamatban van. Az etnikum közötti feszültségekre is, azokra a provokációkról is szól, amelyeket kezelni kell. És a közvetvédelmi kérdések körül is szólni kell, hiszen a tavak és a felszíni vizek komolyan szennyeződnek, és ez a szomszédállamokkal való viszonyban is fontos tényező. Tehát korábban is, műk, már a csatlakozás előtt is bekérinteni azokat az EU programokat, amelyek a környezet állapotát kell, hogy javítsák. Ami csatlakozási perspektívákat illeti, decemberben re, ö, tervezzük azt a vitát, amely eredményeképpen a tanácsot ö, bátorítanunk kell, de azt is látnunk kell a perspektívában, hogy mi segíti az embereket. A konkrét környezetvédelmi programok és a vízumkönnyítés kell, hogy a csatlakozás előtt megfelelő figyelmet kapjanak. Ezek azok a pontok, ahol segíteni tudjuk a folyamatot. Köszönöm Császi Márkákic képviselő. Kópa képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék Zorán Táler kollégánknak a jelentéshez. nagyon pontosan próbálta elemezni a régiónak a helyzetét. A mi állásfoglalásunk egyértelmű, egyetértek a, a legtöbb párt egyetértésben van a témával kapcsolatban, hogy mi is legyen a problémáknak a megoldása. Viszont az új kormányunk szeretné ezt a legutolsó problémát vagy eltérést minél előbb megoldani, és ezt már bizonyította is. Készen állunk arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Még egy megjegyzésem van. Az antiquization jelensége az utóbbi évtized jelensége ez. Ebben a régióban Alapvetően hiányzik a bizalom, és ezen nagyon sokat kell, hogy dolgozzunk. Ez egyébként érvényes más országokra is, mint például Bulgáriára. Új dinamizmussal megoldást kell, hogy találjunk végre a név örök problémájára. De hasonlóan fontos a bizalom újraépítése, hiszen az összes ilyen kérdés, ami szerepel a jelentésben, ennek alapján oldható meg. Köszönöm, Kopa képviselő. Janek Cooper képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Thaler kollégának a munkájához. az az előrelépés, az a haladás, ami már látszik is a jelentésben, az több aspektusból megvalósult, ezt a bizottság is megerősítette. Fontos a korrupció kérdése, a korrupció problémája, de amennyire tudom, nincs előrelépés ezen a területen a korrupció elleni harcban. Ami pedig a régió belüli feszültségeket érinti, 20 éve fennállnak ezek a problémák Görögországgal kapcsolatban, de sokszor félreértéseken alapul mindez. Mindenképpen megoldást kell, hogy találjunk bilaterális módon, de itt igazából nem a, kér, nem a névről van szó, a név az csak egy szimbólum. A kérdés igazából a történelem kihasználása, a történelem manipulálása, hogy ez ott történik. Egy olyan egység, ami nem is létezik, egy olyan egység használja ki a történelmi emlékeket, és manipulálja azokat. Véleményünk szerint erre kell megoldást találni. A mi állásfoglalásunk egyértelmű. lehet -e egy összetett neve az országnak, ami minden igénynek megfelel, de azt is szeretném jelezni, hogy ahogy Horvátország esetében is ezt figyelembe vettük, a fontos volt a megállapodás Szlovéniával, Horvátország esetében, és ugyanezt meg kell, hogy lépjük ebben a konkrét esetben is. A Macedónia volt Jugoszláv köztársaság név használata kapcsolatban. A tagállamok szolidárisak kell, hogy legyenek. Olyan országoknak a csatlakozása, amelyek nem készségesek a problémák megoldására, nem kell, hogy gyorsan megtörténjen, és az összes többi tagállam is ezt el kell, hogy fogadja, és szolidáris kell, hogy legyen. Ez a mi véleményünk, és ilyen értelmű módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm. Kovácsev kolléga, kettő perc. Grazie, signor Presidente. Ich möchte zuerst mal... Äh, Először is köszönöm ezt a kiegyensúlyozott és őszinte becsületes jelentést, amelyet Tyler úr elkészített, jó, hogy kie, kiemeli a firom által tett pozitív lépéseket, amelyek csatlakozáshoz vezetnek, de ezek politikai és társadalmi, szociális előrelépések. Azt is hozzá kell tegyem, hogy támogatom Brock úr véleményét, miszerint a jelenlegi tagállamok nem gördíthetnek át hághatatlan akadályokat új tagállamok csatlakozása elé és az a bevezetési stratégia, amelyet az Európai Unió felvázolt a, a tagjelölt országoknak, elő kell irányozza a szomszédokkal való tárgyalást és a térség stabilizációját. Ezért gondolom azt, hogy, hogy helyén való az, hogyha meg, ha egy millió időpontot kijelölünk a tárgyalások megkezdésére, persze azzal a feltétellel, hogy a, a szomszédokkal még a problémákat mielőbb megoldják, még azelőtt megoldják. A parlament előző ciklusában újra és újra hangsúlyoztuk azt, hogy vannak olyan területek, amelyek érzékenyek és provokatívak lehetnek, Bulgária szempontjából is, a, a gyűlöletbeszéd a, a médiumokban, vagy a, az iskola könyvekben a, a, továbbra is fennállnak ilyen úszító vagy gyűlöletkeltő kitételek egyes szomszédokkal szemben. A jövőben nem szívesen látnánk ezeket. Azt is üdvözölnénk, hogyha közösen ünnepelnénk közös történelmi fordulópontjainkat, közösen Macedóniával, ezzel kapcsolatban fogok módosítókat beterjeszteni. Köszönöm, és köszönöm még egyszer Táler kollégám munkáját. Köszönöm, Kovacsek képviselő. Kettő perc, Kirilov képviselője a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Én is úgy gondolom, hogy nem szabad a, az akadályokat a csatlakozás előtt hagyni. De nagyon fontos a szomszédokkal való helyzet rendezése. Ide tartozik a vízumkérdés is. Nagyon fontos, hogy Szlovénia ne ellenségekkel legyen körülvéve. Tehát a csatlakozási folyamatnak talán a valós helyzetre kellene koncentrálni az országban, mert én is egyetértek görög kollégámmal, amikor a névkérdést vesszük például, nem is a név a lényeg, mert a macedón nevet végül is elfogadták, de a problémák megmaradnak a szélsőséges nacionalizmus, a gyűlöletbeszéd, ahogy ezt a bolgár kollega is elmondta, a könyvek, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy a közelmúltban ilyen nacionalista beszédek burjánzottak el. Össze kell fognunk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, különben a bulgárok is úgy fogják érezni, hogy valami gyűlöletet szítanak az országban, és ezt megszenvedi a jó szétsági kapcsolat. Úgyhogy a 19-es bekezdésbe szeretném, ha ez benne lenne, de tudnia kell mindenkinek, hogy ez a kockázat létezik, és ahogy beindul a tárgyalási folyamat, oda kell figyelni rá. Köszönöm. Köszönöm Kirilov képviselő, kettő perc. Tánok képviselője szó. Um. Köszönöm, elnök úr. Az ICR frakció is támogatja a Teller jelentést. Macedónia barátjaként az elmúlt ciklusban is árnyék elődóként voltam Skopjaiba, és most is utazom majd. Gratulálok, a, gratulálni fogok a macedón kormánynak azért a kemény munkáját, amelyet elvégzett a korrupcióellenes harcban, illetve a jogharmonizáció, az AKI bevezetése terén találkozom nem sokára a macedon külügyminiszterrel is. Egy hónapja találkoztam macedon képviselőkkel Strasbourgban, és őket kértem arra, hogy közvetítsék kormányok felé azt, hogy mondják ki hivatalosan, hogy egyetlen szomszédos országgal szemben nincs területi követelésük. Szerintem ez meg könnyíti majd az új görög kormány dolgát is, azon abban, hogy támogathassanak egy, egy, egy a névvel kapcsolatos rendezést, ami külső szemlélők számára sokszor nevetségességbe haj, ö, hajlik, és fontos, hogy a görög nacionalistákat is, akik katonai fenyegetésként jelölik meg a, a macedón állam létét a görög biztonságra, ahol a Görögország nato révén teljesen hiteltelen ez a, ennek a veszélynek a felvázolása. Fontos, hogy a bizottság mielőbb megkezdje a tárgyalásokat, erre a döntést el kéne fogadni a tanácsnak decemberben, és abban is hiszek, hogy a vízumkönnyítés feltétlenül javítja majd a Macedóni és az EU közötti viszonyt. Köszönöm, tanok úr! Két percre Posselt kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. Haci Markakis kollégámhoz csatlakozom, a volt német tartományból, Szárlandból származik ő. Daniel Cohn-Benditet idézem, aki joggal mondta, hogy Macedónia az Macedónia az Macedónia hagyjuk már abba az ország nevével kapcsolatos játékot. Franciaországot Franciaországnak nevezik, és nem követel semmit Frankfurttól, vagy a Magyarországi Frankföldtől. A lengyel Galícia tartománynak nincs követelése spanyolországi Galíciával. Nagy-Britanniának pedig nincs követelése Bretányjal kapcsolatban. Hagyjuk már abba ezt az ostobaságot. És kedves Marietta, nagyra becsüllek, ám hogy azt mond, hogy Macedónia nem létezik, mint etnikai közösségcsoport, hát az nem visz bennünket sehova. Édesanyám osztrák. Ausztria ezer éven át egy nemzet fölött álló államközösség neve volt. 18 óta van csak osztrák nemzet, amely országot is jelöl, és senki sem kérdezi meg az osztrák nemzet létét az emberek maguk kell, hogy definiálják identitásokat, és ha a macedonok magukat macedonnak jelölik, akkor nekünk kívülről nem lehet megmondani nekik, hogy az identitásuk hely, nem helyén való. Ez ezért örülök annak, hogy Táler képviselőtársam az antikvitásról, az, az ókori kérdések elvetésről beszél. Sok, aki Ásemben átveszi, a, a, tehát a, sokan nem, a, ha Nagy Sándor díjat kap majd valaki, akkor a, a régió minden tagja büszke lehet rá, hogy a nagy díjra is büszkék a németek is, meg franciák is, a gátvehetik Ásemben. Köszönöm, Posselt kollega. Két percre Angurakis kollega kap szót. Köszönöm szépen a szót. Azzal összefüggésben, amit az ország nevével kapcsolatban elmondottak. No, én úgy gondolom, hogy a volt Jugoszláv köztársaság Macedónia nevével kapcsolatban a szöveg Macedóniaként jelöli meg ezt az országot. Másodszorban több erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy tényleges stabilitás, együttműködés és baráti viszony jön létre a Balkánban, illetve konkrétan ebben a térségben. Nagyon nehéz feladat ez. Nagyon sok gazdasági érdek szerepel itt, energiakérdés, Oroszország szerepe, az Isodalmak szerepe a térségben, ez még nehezebbé teszi a megoldás megtalálását. De a biztonság, stabilitás feltétlenül szükségesek, és alapelveket kell megfogalmaznunk ezekkel kapcsolatban nem lehet mindig a történelmi kérdésekre mutogatni. Ezernyi, ér, ezernyi olyan ér van, amelyről húsz évig vitatkozhatunk, és nem visz előre egy jottányival sem bennünket. Tehát meg kell próbálnunk lezárni a múlt könyvét, és megoldani a nyitváló kérdéseket. Azonban nem az a benyomásunk, hogy a, nem az ország névének a kérdése legfontosabb, hanem a fennálló kérdések megoldása. A nők jogai, a munkavállalók jogai. Köszönöm szépen, kettő percre Brock képviselő kap szót. Köszönöm szépen. A bizottság ország jelentésében megállapítás nyert, hogy az az ország, amelyről szó van, mondjuk így, jelentős előrelépéseket könyvelhetett el. És ez kell legyen a kiindulási pont, mely alapján komolyan kell elgondolkoznunk, tárgyalnunk a tagjelölt státusz továbbviteléről. Ugyanakkor egy kicsit revidiálnám a poszelt kollega által mondottakat. Tehát nem szabad azt, hogy benyomást keltenünk, hogy az egyik oldalnak túlzottan megérősítjük, olyan módon alátámasztjuk, vagy megtámogatjuk, hogy ezáltal nem hajlik már a kompromisszumra a másik féllel szemben. Tehát mikor a Posselt úr Franciaországot mond, akkor Republik Française, tehát a francia köztársaságot érti ez alatt. Tehát nem van egyszerű itt a név meghatározás sem, tehát Macedóniával szemben a névvel kapcsolatos vitát le kell zárni. Minél hosszabb nyúlik ez a vita, annál kevésbé vezet eredményre. Hazámat is német szövetségi köztársaságnak nevezik. Lustaságból nem mondjuk ezt ki, hanem Németországnak nevezik. Tehát a gyakorlatban úgy vélem, hogy megvan a lehetőség arra, hogy egy olyan megoldásra jussunk, amely mind a két ország számára elviselhető. Görögországban sem csak a nacionalisták ügye ez, hanem a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták is hivatottak megoldani ezt a kérdést, és ha a Görögországba vezető autópályát ha most Nagy Sándorról nevezik el, azzal nem kell várni 5 évet, és ha, a, ha az állami ö, vendégeknek a hivatalosan ö, ö, ajándékként Nagy Sándor halotti maszkának mását nyújtják át, az sem feltétlenül nagy probléma, nem kell öt évet várni emiatt a tárgyalások megkezdésével. Köszönöm, Brock úr. Két percre Lunacek képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy először a név, az ország nevének problémáról szóljak. Az ország, amiről szó van, nem mond ki mi az. Ahogy Brock is mondotta, mint állampolgára egy olyan országnak, amely nem régebben nyerte el állami önállóságát, oszt, osztrák vagyok. Tehát már 18 előtt is sokan mondták azt, hogy Ausztria különálló entitás, és van olyan, hogy osztrák. No de a, visszatérve az identitás kérdéséhez, nem könnyű megválaszolni. Hazámban is mondottam kérdéshez, eltartott egy ideig, míg az emberek belenyugodtak úgymond identitásukba. Ami, ami, ami számra nem érthető, az az, hogy egyes görög állampolgárok körében úgy tűnik, hogy attól félnek, hogy az ő hazájuk, az ő Görögországuk, amely világszerte ismert történelmi identitással bír, amit a félnének attól, hogy egy északi pici állam neve révén alása az ő állami létüket. Ezt nem értem egyáltalán ezt a félelmet. Brock képviselőtársam is utalt arra, hogy a macedon kormánynak is hát figyelemmel kell lennie arra, hogy milyen hangon milyen retorikával él e tekintetben, és hogy elkerülje a túlzottan nacionalista álláspontokat. Ez lehetővé tenne azt, hogy a görög oldal, a görög fél is e, oldalon is olyan bizalom épüljön fel, amelyre szükség van, ahogy Krupa képviselőtársam is mondott. A Thaler jelentésben nagyon sok pozitív pontot látok, és örülök neki, azonban egy pontban Thaler úr fontos, hogy hogy szóljunk arról, hogy az elmúlt években is a határozatokban benne volt, hogy a kétoldalú kérdések nem lehetnek akadályai a csatlakozási folyamatnak. Albertini elnök úr is utalt erre. Fontos, hogy ez benne legyen a szövegben. Aztán a 15-16-os ponttal kapcsolatban az, hogy az Európai Uniónek is a, be kell ruháznia a, a közlekedés rendszerben, a, amely révén mind a két félnek erőfeszítéseket kell tenni, nem csak az Európai Uniónak, hanem a Macedón félnek is beruházásokkal élnie. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló, Kumácákhoz képviselő, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Természetes, hogy Görögország és Bulgária most nem a, képezi a témáknak a tárgyát. Arról van szó, hogy Macedónia volt jugoszláv köztársaság, milyen módon csatlakozzon az EU-hoz. Úgyhogy a név problémája az nem akadályozhatja a csatlakozást. Viszont amikor a Balkánon belül feszültségeket látunk, hát az eléggé negatív. Most nézzük konkrétan az állásfoglalás indítványt. Nagyon sok témát lefed, a kormány, a parlament szintjén nagyon sok kérdés megoldódott. Például a választások esetében is előrelépés történt. szerepelnek olyan aspektusok is, amelyeket még meg kell oldani, amelyekkel még foglalkozni kell. Például az igazságszolgáltatás, a korrupció problémája, az a tény, hogy a kormány a nacionalista megnyilatkozásokat elismeri, ez a nacionalista retorika él, illetve a kormány bizonyos döntései két szomszédos országgal feszültségeket okoztak, és ez a két szomszédos ország ráadásul EU tagország, Bulgária, Görögország. Ez probléma, és szerintem ez, ennek szerepelni kell a szövegben. Ezt tegnap is elmondtam. A régió stabilitása szempontjából nagyon fontos, hogy bizalom legyen a szomszédos országok között. És ez a csatlakozás szempontjából is fontos aspektus. A névre vonatkozóan a jelenlegi ENSZ szintű folyamat és eljárás, ez már egy jó előrelépés. November 16-án sor kerül a következő találkozóra. Ez nagyon fontos, hogy megoldódhassanak EU-s szinten is ezek a problémák. Mindezek miatt módosító indítványokat fogok benyújtani. Végül, elnök úr, a név problémája az nem egyszerű. Egy olyan régióról van szó, amit Macedóniának hívnak, és ennek egy része az hazámhoz tartozik, a másik része Bulgáriához, a harmadik része pedig a Macedónia volt Jugoszláv köztársasághoz. Tehát három országot fed le ez a régió, úgyhogy egy ország nem monopolizálhatja a nevet. Köszönöm Kumacakos képviselő. A bizottság képviselőjének adom meg a szót. Alessandra Kraszkra helyé a szó. Ha lehet, akkor három-négy percre korlátozza a hozzászólását. Köszönöm, elnök úr. Csak engedjenek meg néhány megjegyzést, nagyon rövid leszek. Azt hiszem, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt a vita, a nagyon sok információt tartalmazott, és gyakorlatilag a bizottsági jelentés is ezt tartalmazza. A legfontosabb, ami elhangzott az, ezen ország szempontjából a jövőben, hogy közös a célunk, és azt hiszem, hogy ez nem más, mint az, hogy folyanak a tárgyalások mert úgy gondoljuk, hogy a politikai feltételek tökéletesen és megfelelően ö, lé, megvalósultak. Nos, ö, hol ö, ronthatjuk el stratégiánkat? Szerintem a reformok terén. Itt két dologra szeretnék kitérni, mert ezek ö, akadályozzák a munkát. A közigazgatási reformot be kell vezetni. Ezek a prioritásaink. Miért? mert az országnak jó körülményeket kell teremtenie a sikeres tárgyalásokhoz. Mi máson csúszhatunk el? A név kérdésen. Bármilyen ö, ostobának tűnik is, ö, ezen elcsúszhatunk. Azt hiszem, hogy itt van egy kis lehetőségünk, úgyhogy a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, a bizottságnak arra kell ösztönöznie ezeket az országokat, hogy a névkérdést a közeljövőben oldják meg mert egyébként fennáll a kockázat, hogy nem tudjuk beindítani a tárgyalásokat. Mindenképpen hivatalos megállapodásra van szükség. A bizottság úgy gondolja, hogy ez nem az ENSZ szintje, hanem politikai eltökéltségre van szükség az adott országokban a megfelelő szinteken, egyébként nem lesz megoldás. Végezetül ha minden rendben van, mikor indulhatunk be a tárgyalási folyamattal Macedóniában és ezekben az országokban? Ha nem tudjuk megoldani a problémákat, nem sikerül beindítanunk a tárgyalásokat, és nagyon sok évet veszítünk. Köszönöm. Grazie, dottore. Köszönöm, asszonyom. A Hmm, következtetések és a válaszok tekintetében remélem röviden fog hozzászólni az előadónk, Táler úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a vitában, nagyjából hasonló a megközelítésünk. Tudatában vagyunk felelősségünknek. Macedónia közelőbeni előrelépései fontosságának, és elkötelezetten igyekszünk segíteni ebben azzal is értértek, hogy közvetlen kapcsolatokra van szükség, kommunikációra, hogy rendezzük a név kérdését. Ez az első számú prioritás. Aztán pedig Macedóniát az izlandi vonatra kell feltenni, úgymond. Ez egy realista lehetőség. Várom együttműködésüket ennek elérése érdekében. Grazie, onorevole Thaler. Davvero conciso. Köszönöm, tényleg rövid volt. A módosító indítványok benyújtási határideje december 9-e 12 óra, szavazás a bizottságban január 25-28-a között, és a plenárison a szavazás februárban lesz. Következő napi rendi pont, állásfoglalásra irányuló indítvány, a Törökország által elért haladásról szóló 2009 évi jelentésről. Ria Omen Reuten az előadó, meg is adom neki a szót. Ha lehet, csak 5 percre szorítsa a hozzászólását. Ja, voorzitter, eh, veel dank. Voorzitter, geachte... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák! Mint előadó, én is figyelemmel kísérem az előrelépést ezen a rendkívül fontos politikai területen, kritikusan, de pozitív hozzáállással a jövőben is. Jelentésem gyakorlati jellegű lesz, és úgy gondolom, hogy Törökország számára a legjobban úgy lehet közvetíteni az üzenetet, hogyha többséggel szavazunk meg mindent. Először is el szeretném mondani minden kollégának és a parlamentnek, hogy a lehető legjobban szeretnék együttműködni azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb támogatottságra lejjenek állásfoglalásaink. Két dolog merül fel mindig az országjelentés kapcsán. Először is a politikai pártok, amelyek mindenféle reform lehetőséget meggátolnak. Úgyhogy nincs már tere a reform folyamatoknak, minden megáll az alkotmánybíróság szintjén. Második megjegyzésem, megint csak általános jellegű, ahol viszont tapasztalunk változásokat, akár az alkotmány, akár más jogszabályok terén, hadd éljek egy példával. Például a nők egyenjogósága, a jogszabályok jók. Csak a végrehajtással van gond. Például egy kis vidéki rendőrség szintjén nincs elegendő változás vagy mozgás. Ezek nagyon fontos területek, és ezt szeretném hangsúlyozni a jelentésemben is. valamit megpróbálok jövő hétre leírni papíron is. Aztán az igazságszolgáltató rendszer Törökországban független, de nem elfogulatlan. A reformok az igazságszolgáltatás és a jogrendszer terén pozitívak voltak, de a tartalomnak el kell jutnia, át kell mennie a parlamenten, nem szabad a politikai kisebbségnek meggátolnia ezt. Az igazságszolgáltatási rendszer reformja rendkívül fontos, elnök úr, mert ez az alapja minden problémának. Ha a korrupciót le akarjuk győzni, akkor független igazságszolgáltatási rendszerre van szükség. Tehát itt van még tennivaló. Aztán ami a szabadságot illeti, az egyéni vagy közösségi szabadságjogokat. Ahogy említettem, a készülő jogszabályok közül nagyon sok nem kerül megfelelően végrehajtásra, például az, e, a női jogok terén. Volt egy eset, amikor például egy nő megnyerte a bírósági pert, de még mindig bujkálnia kell. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a törvény nem kerül végrehajtásra, aztán ott vannak a rendőrök, akik nem megfelelően bánnak a gyanúsítottakkal. Itt sincs megfelelő végrehajtás. Aztán ott van a, a szakszervezetek területe, a politikai pártok kérdése, az ombudsman kérdése. Született egy törvénytervezet, javaslatok kerültek el az alkotmánybíróságra, de aztán elutasították. Aztán a véleménynyilvánítás szabadsága. Ennek ezen kapcsán a médiákra és a weboldalakra közvetlen és közvetett nyomás nehezedik. Nem úgy működik mindez, mint ahogy kellene. Hiányzik a kreativitás ezen a területen. Aztán ott van a vallásszabadság. Erről is szeretnék néhány szót szólni a nem muzulmán ö, kisebbségek többek között továbbra is problémákkal kell, hogy küzdjenek. Itt is megint a végrehajtási problémák ö, ö, említendők. Aztán ott van a korrupció, a külpolitika, ö, Törökország szerepe a régióban, ami önmagában pozitív, de amikor Iránba látogat például a miniszterelnök, és nem beszél az atomfegyverekről, vagy legalábbis nem látunk semmit erről a sajtóban, akkor hát úgy gondolom, kicsit többet kellene koordinálni Európával. Aztán ott van Ciprus, ez a Demoklész kardja, ami a törökök feje felett lebeg, ugyanis nem voltak még képesek arra, elnézést kérem, a, az Ankarai Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve miatt Törökország nem alkalmazza. Na mindegy, legyünk konstruktívak, vannak azért pozitívumok is, elnök úr, és egyetértek a bizottsággal abban, hogy Bajis úr jó tárgyalónak bizonyul, sokkal jobban koordinálja a dolgokat, megnyílt a, az út a kurdok felé. Ez fantasztikus eredmény, mert öt évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt. Most pedig igenis történnek változások ezen a téren. Reméljük a parlament is követi ezt. Múlt héten Ankarában azt mondták nekünk, hogy a török társadalom nagyon sok területen a politikusok előtt jár, és azt akarja, hogy modernizálják az országot, úgyhogy csak a politikusokat kell erre ösztönözni. Köszönöm. Köszönöm az előadónak ezt a beszámolót. Azért szeretném jelezni, hogy nincsen írásos szövegünk, és a, a téma vitáját december 1 -e és 3-a közé terveztük. Azok a hozzászólások, amelyekre most sor kerül, azokat előzetes hozzászólásoknak tekintem, ezért csak egy percet adok mindenkinek. Lezárom a hozzászólási listát, és föl is szeretném olvasni, hogy kik kértek hozzászólási lehetőséget. Awit, Mavronikolas, Bripols, Madlener, Teokarus, nessun altro. Más nem? Tanok képviselő, Weigel, Angirakis képviselők. Stop, lezárom. Kettő perc. Un minut. <laughs> Ya está. Finito. Si las palabras de la eh, colega eh, concuerdan con el proyecto de informe que va a presentar. Nos, hogyha amit eh, Ayman Reiter asszony mondott, megfelel annak, amit le is írt, akkor valószínűleg nagy egyetértés lesz eh, a jelentése alapján. Úgyhogy csak három rövid megjegyzésem lenne. Pozitív üzenetet kell, de ugyanakkor szigorú üzenetet közvetítenünk. Nem fogadható el a két oldalú megközelítése Törökország csatlakozásának. Törökország rendelkezik reformprogrammal, ezt á, mindenképpen át kell verekedni, és ugyanakkor ö, bíztatni Törökországot a legfőbb területeken, amelyeket az előadó uh, említett, már uh, Ciprussal kapcsolatban uh, közelít a megoldáshoz. Másodszorban nem szabad olyan benyomást keltenünk, hogy Törökországgal kapcsolatban a kritériumok eltérőek. Nem szabad gátolnunk a tárgyalásokat Törökországgal a jövőben. Köszönöm szépen, egy perc, újít képviselő. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, gratulálok Omer Rajten asszonynak. A Ankarában múlt héten találkoztam vele, amikor parlamenti képviselőként helyesen mutattunk rá arra ott is, hogy a végrehajtáson kell legyen a hangsúly. A szakbizottság minden tagja azt hiszem, hogy hozzá kell járjon ehhez és az ország jelentés utalt arra, hogy a reform lendülete lassult, nem szabad szemet hunynunk e felett. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy Törökország bátor lépéseket például a kurd kérdésben és Örményországok kapcsolatban, ugyanakkor keményekkel legyünk például a véleménynyilvánítás szabadsága, meg az alkotmányügyi reform kérdésében, ahol negatívumok vannak. Sokan kritizálják, bírálják Törökországot, a bővítés jelentésben is benne van ez, és rá kell mutatnunk, hogy az ankarai jegyzőkönyvet tartaniuk kell. Ám mindenki, aki együttműködött a jelentés megírásában, azt kell mondanom, hogy ha csak kemény bírálat van a jelentésben, akkor nem hallgatják meg. Konstruktív módon kell megfogalmazni bírálatunkat, és dicsérni kell ott, ahol helyén való. Mert ahogy Omer Rajtan asszony is mondotta, a török közvélemény is akarja a modernizációt, és ugyanakkor azt is, azt is úgy gondolják, hogy nem, akarják, nem akarjuk az EU-ban tagként látni Törökországot, ezt el kell osztassuk a körünkben. Még egyszer mondom, nincs előttünk írásos szöveg, úgyhogy ezek előzetes megjegyzések a tényleges vitára december elején első és harmadika között fog sor kerülni, amikor készen lesz a szöveg. Úgyhogy kérem, hogy tényleg csak egy percesek legyenek a felszólalások. Mavro Nikolasz képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Jogosak azok a megjegyzések, amelyeket a kollégák tettek eddig. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Törökországban sok probléma van. Említettük a belső problémákat, de külső problémák is vannak. A kurd kérdés, a ciprusi kérdés, az örmény probléma, a kurd kérdés esetében igen, valami már történt, de azért továbbra is az a helyzet, hogy a ciprusi kérdés még nagyon messze áll a megoldástól. Ezért a, ugye a protokollt, az ankarai protokollt végre kell, hogy hajtsák. Nekünk viszont segítenünk, támogatnunk kell a tárgyalásos folyamatot azért, hogy a ciprusi kérdésre szülessen megoldás. Hogyha Törökország készséges, akkor el lehet fogadni a szükséges intézkedéseket a ciprusi probléma megoldására, és ez pozitív lenne a csatlakozás felé vezető úton az előrelépés szempontjából is Törökország számára. Egy perc, Brett képviselő voorzitter. Ik zou eh, mevrouw Omerruit eh, willen bedanken voor haar eerste... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani eh, Omen Rajten asszonynak bevezetőjéért, és elmondani, hogy támogatjuk véleményét és elveit. De szeretném, hogyha a kurd kezdeményezésre nagyon odafigyelne. Mindig is nagy feszültségeket szült ez, mert itt sokat tennivaló. Igen, pozitív jelzés ez, de pillanatnyilag egyáltalán nem világos, hogy milyen projektről van szó. És az a benyomásom, hogy a bizottságot nem igazán érdekli ennek a kezdeményezésnek semmilyen részletesen. Csak arról van szó, hogy gyakorlati lépéseket kell tenni. És attól tartok, hogy ez talán egyszerűen csak és kizárólag török megoldás lesz. Nincs valós dialógus a kurd képviselőkkel pillanatnyilag, és azt gondolom, hogy ez feltétel eh, ahhoz, hogy eh, jól sikerüljön megoldani ezt a problémát. A bizottság negatívan állt eh, ahhoz a kezdeményezéshez, ami eddig a kurdokat érintette, hogy a televízióban, a rádióban, az oktatás terén és a közszolgáltatások terén korlátokba ütköznek remélem lesz erről később alkalom beszélnünk. Ez ajánlásként jó lenne, ha benne lenne a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Muszáj, hogy időt hagyjunk a tényleges vitára. Egy perc. Köszönöm, elnök úr. Hogyan tárgyalhatunk Törökországgal, amikor Irán barátjának nevezi magát? Igaz, hogy Erdoğan úr azt mondta, hogy és Ádán úr is, hogy Törökország nagy barátja, le akarják söpörni Izraelt a térképről, komolyan megsérti az emberi jogokat, az Ezbollahot fegyverezi a nyugat ellensége, és nagy barátja, haverja Törökországnak. Törökország jogtalanul szállja meg Ciprus egy részét, Ciprusért, amely tagállamunk, tagállamaink egyike. Hogyan lehet barátságosan tárgyalni és beszélni egy ilyen országgal, egy ilyen rendszerrel? Úgyhogy elnök úr, azt szeretném kérni Omen Rajten asszonytól, hogy tényleg kemény szankciókat ö, állapítson meg, és ne legyen olyan barátságos a törökökkel mert csak kinevetnek minket. Ideje, hogy most már szankciókat alkalmazzunk, és állítsuk le azonnal a csatlakozási tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm, Mádler képviselő. Egy perc, tanok képviselője a szó. Sorry, Mr. President. Elnézést. Két vetületét vetném fel a dolognak. Egyik eh, londoni képviselőként furcsa lehet eh, számba halanni, hogy szerintem az Európai Bizottság jelentős pénzeket tett a törökországi állatjog, állatjólét ügyébe, miközben érezekelhető, hogy a mezőgazdaságban is máshol is folyik az állatok kínzása. Az Európai Bizottság mit tett ennek érdekében? Mert hogy nem csoda, hogy ezt mondom, mert hazámban nagyon fontosnak tartják az állatok jól, jólétét. Mivel nagy barátja vagyok Örményországnak, örülök a Genfi jegyzőkönyv aláírásának két héttel ezelőtt, amelyen megnyitották a, a határt a két állam között. Aztán pont másnap a török miniszt, miniszterelnök azt mondotta, hogy ezt a megállapodást soha nem lehet ratifikálni, ha csak a hegyi karabak ügyét nem rendezik előtte. Törökország kormány tehát nem tesz semmit annak érdekében, hogy átnyomja a parlamentet, holott nagy többség, parlamenten ezt, holott nagy többsége van ott miközben Örményország kormánya hatalmas politikai lépéseket tett, a diaszpóra érzése, érzelmeit és, és motivációját szóval ellen is, hogy tető alá hozza a megalapodást Törökországgal. Úgyhogy fontos van Törökország figyelmét felhívni arra, mennyire fontos az ország, két ország közötti viszony rendezése és a parlamenti többség megszerzése a ratifikációhoz. Köszönöm, Tán a képviselő. Ácsi Giorgi képviselői a szó. Köszönöm, elnök úr. Századszor is el akarom mondani, hogy Ciprus alapvető kérdés, alapvető érdek. A mi érdekünk, hogy Törökország tartsa tiszteletben a demokratikus szomszédainak a jogait. Ennél többet nem kérünk, Bizonyára minden kolléga egyetért velem ebben. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy túlságosan e körül a probléma körül forgunk. De hát mit tennének akkor, amikor egy óriás állam, egy pici állam egy részét elfoglalja? Kár kerülgetni a kérdésnek a, a lényegét. Javaslatokkal kell előállni, olyan javaslatokkal, amelyek az ENSZ határozatot tiszteletben tartják, és így lehet tényleges megoldást találni két közösség hát érintő kérdésre. Ha ezt megtegyük, akkor megoldódik a kérdés. Köszönöm. Tio Károsz képviselője a szó. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι οχυρώνονται πίσω από τη θέση ότι διεξάγονται αυτά. Köszönöm. Jelenleg Ciprusban folynak a tárgyalások. Törökország részt vesz ezeken a tárgyalásokon, viszont uh, úgy látjuk, hogy a Törökország egy kritériumot sem teljesít. Persze nagyon jó, hogy a tárgyalások folynak, de de facto semmilyen előrelépés nem történik. Egyszerűen kihasználják ezt a helyzetet, ezt a lehetőséget. Ha a jogainkkal élni akarunk, akkor félreállítanak minket. A török-ciprusi képviselő két nappal ezelőtt azt mondta, hogy a ciprusi problémát úgy fogják megoldani, hogy a két állam közti határt fogják pontosítani. De de facto a ciprusi törökök semmit nem tesznek, Tudjuk, hogy mi fog történni ebben az esetben. Törökországnak ki kell mennie, el kell hagynia azt a területet, amelyet elfoglalt. Úgyhogy pontos, konkrét javaslatokra van szükség Törökország részéről. Köszönöm, Vágel képviselő, egy perc. Grazie, Presidente. Csatlakozom azokhoz, akik azt a véleményt vallják, hogy Törökország rendkívül fontos partner az EU-nak, és ilyetén kell kezelni, mi több jövőbeli tagként. A figyelembe kell venni Törökország rendkívüli érzékenységeit, jó akarattal kell e kényes kérdések felé fordulni. Helyén való az, hogyha megemlítjük a pozitív előrelépéseket a különféle területeken, például a a kopehágai kritériumok következetes betartását és betartatását, illetve a törökországi általános atmoszférát a sajtószabadság és a kisebbségek kérdésében. Ugyanakkor Törökországtól egy kicsit több elkötelezettséget látnánk szívesen a ciprusi kérdés megoldása irányában. Török Törökország legalábbis szimbolikus gesztusként kivonta a csapatai egy részét, de a különféle ö, egyéb ö, béketeremtő intézkedésekre is szükség volna, és azt is látunk, hogy Törökország szempontjából Törökország fontos megoldás lett az európai energetikai kérdésnek. Köszönöm, Vágel képviselő. A bizottságot nem hallgatjuk meg, majd akkor kerül erre sor, amikor meg lesz a szöveg. Az előadó kérte, hogy nagyon röviden, ugye remélem nagyon röviden, a végső megjegyzésekkel élhessen. Köszönöm, elnök úr. Minden megjegyzés elhangzott, megpróbálok mindent, amennyire csak lehet bevenni a dokumentumba, és számítok mindenkire abban, hogy nagy többséggel fogadjuk el a jelentést, úgyhogy köszönöm még egyszer mindenkinek. Grazie. Rendben, köszönöm. Be kell tartanunk a határidőket. Ahogy mondtam, december elejére lesz kész a szöveg, első és harmadika között vitatjuk meg. December 9 12 óra a módosítók benyújtásának a végső határideje január 26-27-e szavazás a szakbizottságban, és a tervek szerint a februári plenárison szavazunk majd véglegesen a szövegről. Várjuk Vuk Jeremik miniszter urat. Nem, akkor mégiscsak az előre vesszük az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása témát, vagyis a rendelet módosítását. Barbara Logbiller az előadó, és kérem, hogy most tartsa meg a hozzászólását. Köszönöm. Azt hiszem, jövő héten több időnk lesz megvitatni ezt a kérdéskört. Most csak az eszköz jogi eszközér, jogi alapjáról szeretnék beszélni. A 181 per A cikkét jelöli meg a bizottság a jogalapként, de a Lisszaboni szerződés életbe akkor ennek a jogalapnak már nem lesz érvénye. A Lisszaboni szerződés után az együttdöntési eljárás érvényesül majd. Helmut Scholz tevő társammal együtt úgy gondoljuk, a legegyszerűbb megoldás az volna, hogyha a Lisszaboni szerződés élbelépése után fogadnánk el a jelentést ez alatt egy új, egy első tervezetet készítünk el, amelyet december 10-én vitatunk meg. Scholz úr egyetért a bizottság azon javaslatával, hogy a szabályozást csak a 181a pontra alap, ne alapozzuk, mert ez, ennek alapján nem lehetne együttdöntés joga a parlamentnek. A 181a és 179-es pont kettős jogalapján áll egy sor egyéb külügyi kérdés, a stabilitási eszköz, a jószomszédsági eszköz is ilyen például. A 181a cikk alapján, amelyet most 212-ként jelöl majd meg a Lisszaboni szerződés, kifejezetten hat, megköti az együttműködést olyan harmadik országokra, amelyek nem fejlődő országok. Ez felveti azt a kétséget, hogy vajon a bizottság javaslata, amelyet az Inter is támogat, elégségesen, mint jogi alap az együttműködési intézkedésekhez a fejlődő országokkal. Az javaslatom tehát, hogy ezt a kérdést terjesszük be a Júri Bizottság elé, hogy az jogi megvan a a, a parlament házszabálya 37-es pontja szerint alkosson jogi véleményt. Kérjük már most fel a jogi szolgálatot arra, hogy értékelje el a szemlészedés utáni helyzet jogi összefüggéseit. Mivel nem nincs több, mint két hónapunk az új szerződés életbelépéséig, a parlamentnek előre kéne tudni, hogy pontosan milyen különbség lenne a, a nizai meg a Lisszaboni szerződés szerinti elfogadás között. A szakbizottság kell, hogy várjon a jelentés elfogadásával addig, amíg a júri szakbizottság meg a jogi szolgálat nem készít jogi véleményt, ekkor pedig egy közösen megállapodott menetrend szerint kell majd vinnünk a vitát. Itt abba is hagynám, mert megígérték, hogy a következő ülésen fogjuk tovább vitatni ezt az eszközt. Természetesen. Nem is adom meg a szót a társ előadónak, mert úgy gondolom, hogy ön mindent pontosan összefoglalt. Azt kérem, mivel folyik az ülés, ezért kérem, hogy a magámegbeszéléseket a termen kívül folytassák le, vagy pedig szépen csöndben üljenek le. Gáller képviselők, Köszönöm, elnök úr. Elviekben támogatom. Kérem, mindenki fogja be a száját, menjen ki. Szóval. E, hát még ilyet. Tehát alapvetően támogatom azt, amit Lakpiller képviselőtárs kollégám mondott. Az a gond, hogy az együttműködés a fejlődő országokkal olyan területeken, ahol nem fejlesztési támogatás formáját ölti ez, nem illeszkedik semmilyen jogi eszközhöz az átmeneti időszakban. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a jogi alap, amelyre utalt, az inte jelentéstevője, ezzel nem tudok egyetérteni, mert a régi szerződés alapjánál is nem az együttdöntési eljárást keretében valósul, mert na meg így a támogatás, a döntés, míg az új eszközzel való együttdöntési eljárása. 212 es cikk alapján állna, azzal azonban az a gond, hogy ez kifejezetten kimondja, hogy nem fejlődő országokkal való harmadik országbeli együttműködés. Tehát ezáltal a fejlődési e, kereteken kívül kéne a fejlődő országok támogatásának eszközét alkalmaznunk. Ez sem megy, ezért kell jogi tanácsot kérnünk, hogy áthidaljuk ezt a problémát. A bizottság is érzékeli ezt a problémát. Tehát a harmadik országokkal való együttműködés, ha nem ODA tevékenységekre címet viselné az eszköz. Egy másik pontban nem osztom a jelentéstevő asszony véleményét, a pénzügyi keretek tekintetében nevezetesen. Nem fogunk több pénzt kapni, tehát valóban el kell majd venni a plusz pénzeszközöket, ezért gondolom úgy, hogyha egy új eszközre viszünk át feladatokat, akkor a megfelelő eszközöket is át kell vigyük. Mert új pénz nem, friss pénz nem jön majd, ezért tartok attól, hogy ezt a DCI-tól kell majd elvenni ezt a forrást. Ez amely egy tartalmi vita, amely nem kapcsolódik a, a jogi alapkérdéséhez, kérdéséhez, de azért gondoljunk erre is. Rendben, köszönöm a hozzászólást, Káder képviselő, és hogy az előadó is kérte, a jogi szolgálat megfelelő határidővel egy jelentést fog benyújtani december 10-i ülésünk előtt. 5 perces technikai szünet, hogy utána találkozhassunk Vuk Jeremic uh, szerb külügyminiszterrel.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 Signori, prego, se volete. Hölgyeim és uraim, kérem, foglaljanak helyet, a miniszter úr megérkezett és kezdjük meg a megbeszélés, az eszmecserét. Vuk Jeremic szerb köztársasági külügyminiszterrel. Kérem a kollégákat, foglaljanak helyet. Akit érdekel az ülés, kérem üljön le. Akinek más programja van, akkor kérem, hogy hagyja el a termet. Köszönöm. Signor Ministro, le do il benvenuto a nome di... Minister úr, üdvözlöm az egész bizottságunk nevében, és muszáj, hogy kiemeljem, hogy ez a mai jelenléte is bizonyítja, hogy mennyire fontosnak tekintjük az ön országát is, illetve ön országa is mennyire fontosnak tartja Szerbia integrációját az Európai Unióba. Két évvel ezelőtt már eljött egyszer hozzánk, és ebben a ez alatt a két év alatt nagyon fontos események történtek az ön országában, és ennek következtében Szerbia és az EU kapcsolatában is elnöki választások voltak 2008. februárban, ezt követték a parlamenti választások júliusban, és mindkét esetben olyan koalíció győzött, amely támogatja az európai csatlakozást. Radovan Karadzsics letartóztatása tavaly július 21-én fontos változást jelentett az Európai Unió és az ön országa közti kapcsolatban, illetve Szerbia és a Hágai Bíróság közti együttműködés területén, hiszen a nemzetközi közösség úgy döntött, hogy ez a Hágai Bíróság dönt a háborús bűnök egyedében. Ezek a folyamatok beindultak fel és gyorsultak, de azért még a folyamat nem zárult le. A stabilizálási és társulási szerződés ratifikációját felfüggesztették, egy ideiglenes intézkedés érvényes, egyoldalúan az ön országa ezt végrehajtja, de a tárgyalásokat még nem zártuk le. Mindannyian támogatjuk és pozitívan állunk hozzá ahhoz, hogy gyorsan ez a megállapodás ténylegesen érvénybe léphessen. Sajnáljuk, hogy a Szerbiával kapcsolatos jelentés, amit október 14-én elfogadtunk, sajnálatosan ebben a jelentésben ugye szerepelnie kellett bizonyos feladatoknak is, és önnek, kollégáinak erőfeszítéseket kell még tennie a korrupció egy elleni harcban, a szervezett bűnözés elleni harcban, a széles, szélsőséges nacionalista jelenség ellen és a rasszizmus jelenségei ellen, amelyek fölélénkültek az országában. Természetesen reméljük, hogy a jelentésnek ezek a kritikái majd hozzájárulnak az előrelépéshez. Aztán van egy tüskés kérdés, ami nagyon érzékenyen érint bizonyos személyeket, és gondolom önt is, miniszter úr, de muszáj, hogy erről is beszéljünk. A koszovói kérdésről van szó. Természetesen nem vitatjuk Szerbia az Szerbia által követett elveket Koszovó esetére vonatkozóan, de hát úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke, Szerbiának is érdeke, hogy az anarchia ellen harcoljon, a szervezett bűnözés és a szélsőséges politikai erők összefonodása elleni harc is mindenkinek érdeke, a közbiztonság is érdeke mindenkinek. És ezért az EULEX-es missziónk a helyszínen ebből a célból látja el a tevékenységét. a helyszínen jelenlévő szervezetünknek a mandátuma azzal a feladattal van jelen, hogy támogassa ezeket a harcokat. Ugye a cél az igazságszolgáltatás helyreállítása, a kisebbségi jogok támogatása a multietnikus Koszovóban. Ezzel a rövid bevezetővel és ezekkel a kérésekkel adom át önnek a szót, miniszter úr, és természetesen nagy figyelemmel követjük a szavait. Well, thank you very much, Mr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak, és szólhatok önökhöz, ehhez a házhoz, amely egyre nagyobb szerepet fog játszani majd a jelenlegi Európa alakításában. Nagy megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, ő excellenciái, hölgyeim és uraim! Azzal kezdeném, hogy Szerbia alapvetően elkötelezte magát az európai sorsvállalás mellett. Ennek földrajzi, örökségi, gazdasági, jóléti okai vannak mindenképpen, de talán elsősorban az alapértékek miatt, amelyeket hisszük, hogy közösen osztunk. Ezek közül a legalapvetőbb nyilván a háború elutasítása, a konfliktusok, problémák megoldása eszközeként Európában. Nyilván olyan projektre van szükség, amely békét épít, és amely sikeresen megold minden problémát, minden különböző nézetet. Az EU a gazdagság és a különböző nemzeti múltak sokszoros a volumenének őrz, őre lett, illetve a közös jelené. De ugyanakkor a garanciát vállalt a megfelelő feltételek és jogok őrjeként, mint a szolidaritás és a demokrácia elvei. Hölgyeim és uraim, Szerbia legfontosabb prioritása továbbra is az, hogy teljes jogú EU tag legyen. Belpolitikai vitánk azzal kapcsolatban, hogy hova is szeretnénk tartozni, lezárult. Két választása került sor tavaly Szerbiában, egy választása és egy parlamenti választása. Számunkra ezek népszavazás értékűek voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is álljunk a világhoz állampolgáraink egyértelműen választottak. Úgy döntöttek, hogy az európai jövő mellett teszik le voksukat. Kétszer is. Szerbia nagyon keményen ö, dolgozott az, ahhoz, hogy elérjen erre a pontra, nagyon sok akadály ellenére. Sok mindent elértünk, és a bizottsági legutóbbi országjelentés ezt egyértelműen tükrözi. Nem tökéletes még a helyzet, na de mi tökéletes? Mind a mellett ez a legjobb, amit valaha is elértünk. Pozitív nyilatkozata mellett, hogy mit értünk el együtt az elmúlt 12 hónap során. A bizottság értékelése arra ösztönöz minket, hogy Szerbia egyértelműen letegye a voksot az Európai Unió mellett, és továbbra is ezen az úton haladjon. Sajnos megakadt a megállapodás az EU-val, de örülünk a, annak, amit a bizottság megállapított a legutóbbi bővítési stratégiája során. Dicsérő szavak ezek amellett, hogy Szerbia továbbra is a haladni akar a haladás útján, és meg akar felelni a reformjaival az európai normáknak. Szeretnék rámutatni a stratégia következtetéseire is. Idézek, Szerbia olyan erőfeszítéseket tett, amelynek célja ambiciózus program bevezetése az európai integráció mellett. A közigazgatás terén is megfelelő előrelépés történt az Európai Unió irányába. Hölgyeim és uraim, Szerbia nem mások kizárásával akar EU tagjá válni. Az állandó nehézségek ellenére továbbra is a teljes Nyugat-Balkánt kívánja közelebb hozni Brüsszelhez, és elősegíteni kívánja a regionális együttműködést támogattuk a gazdasági integrációt több határon átnyúló infrastruktúrális projekttel, mint a Koridor 7-10, illetve a CEFTA, tehát közép-európai szabadkereskedelmi megállapodás. Aztán ott volt az energiaközösség, a dél-kelet-európai közlekedési közösségi megállapodás, illetve az európai stratégia a Duna folyó témájában. Szerbia minden elképzelhető intézkedést megtett annak érdekében, hogy a szélsőségeket legyű, a szélsőséges demagógiát eltüntesse a népek szívéből és agyából a Nyugat-Balkánon. Borzasztó dolgokat követtek el a 90-es években egyének az egész régióban ö, felborították a békét. Szerbia azonban ö, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a megbékélés uralkodjon a ö, régióban. Ezért például ö, a háborús ö, ö, események tizedik évfordulójának megemlékezésére ö, Boris Tadic elnök úr elutazott Srebrenicába. Ezért történt az, hogy Szerbia együttműködik a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal. Ez nem csak jogi kötelezettségünk, hanem erkölcsi és politikai feladatunk szomszédainkkal és a világgal szemben is, de elsősorban, és talán a legfontosabb, saját magunkkal szemben. Ne legyenek kétségeik, ezt a továbbiakban is így tesszük, addig, amíg még a háborús bűnösök továbbra is szabadlábon vannak. Hölgyeim és uraim, szeretnék rátérni a legfontosabb, egyik legfontosabb aspektusra, a vízum liberalizációra. Júliusban az Európai Bizottság azt javasolt, hogy Szerbia a fehér Schengen listára kerüljön. Mivel minden feltételnek eleget tettünk, már türelmetlenül várjuk a hivatalos döntést az decemberi csúcson, a parlamenttel való konzultáció alapján hogyha a jelenlegi elvárásoknak megfelelünk, Szerbia állampolgárai szabadon mozoghatnak az egész kontinensen 2010. január 1-től. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy rendkívül fontos hazám fiataljai számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat Európában, hiszen gazdasági elszigeteltségben és politikai elszigeteltségben nőttek fel. Most már meglátogathatják rokonaikat, ha úgy gondolják, mehetnek Berlinbe például, anélkül, hogy bebizonyítsák, hogy igenis fizetik az adóságaikat, vagy pedig az égei tengerben fürödhetnek nyugodtan, anélkül, hogy bebizonyítsák, hogy igenis van munkahelyük. Hölgyeim és uraim, rendkívül fontos az, hogy szabadon utazhassunk, de itt nem állhatunk meg. Alapvetően fontos Szerbia Európai Uniós integrációja számára és a, a Nyugat-Balkán számára, hogy ez a folyamat ne álljon meg. Bár tartunk attól, hogy lehetnek olyanok, akik még úgy gondolják, hogy Horvátország csatlakozását követően szünetet kell tartani a Európának. Ugyan megértem ezeket a szempontokat, de tisztelettel kérem, engedjék meg, hogy ellent mondjak. És tulajdonképpen úgy hiszem, hogy semmi sem lehetne rosszabb, mint az, hogy a régió többi részét egyszerűen standby-ra állítsák. A Nyugat-Balkánon ugyanis ekkor új pszichológiai törésvonal jelenne meg, és ez egyszerűen mérhetetlen károkat okozna Európa szavahihetőségének. A tagállamok bővítési fáradtsága, csatlakozási fáradtságot eredményezne a jelölt országokban. Ezt pedig el kell kerülni. míg nagyon sok európai arról beszél, hogy még nem tettek, tett meg mindent a Balkánon. Úgy gondolom, hogy mindent ke, együtt kell a továbbiakban folytatnunk, és megtennünk mindent annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Gyakorlatilag konkrét lépésekre van szükség az európai csatlakozás felé. Nem csak az én hazám, hanem az egész régió számára, mégpedig a közeljövőben. Ebben a kontextusban úgy gondoljuk, hogy az előkészítő munka már megtörtént, hiszen ö, szó, Szerbia ö, hivatalosan is beadhatja csatlakozási kérelmét az EU ö, számára, és remélhetőleg ö, ez jövő év végére meg is történik. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak még hiányosságok, és tudjuk, hogy ezek miért ö, alakultak így. Mind a mellett hiszük, hogy eljött az idő, hogy előre nézzünk a Nyugat-Balkán minden egyes lakója. Európai Uniós állampolgár kell, hogy legyen, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ha lehet, minél gyorsabban sor kerüljön erre. Hölgyeim és uraim, legutóbb, amikor önökhöz szóltam itt a szakbizottságon belül, voltak olyanok, akik attól tartottak, hogy az a tény, hogy ragaszkodunk a függetlenség egyoldalú kikiáltása problematikájához Koszovó részéről negatívan fogja befolyásolni a régió stabilitását. Erre azonban nem került sor, mivel felelősség teljesen reagáltunk. Kétségtelen, hogy Koszovóval kapcsolatban az elvi álláspontunk nem változott. Szerbia köztársasága soha, semmilyen körülmények között sem implicite, sem explicite nem ismeri el a független koszovói köztársaságot. Ez alkotmányos kötelezettségünk és demokratikus feladatunk. Ezen alapvető kérdésben nemzetünk egységes. Ugyanakkor hangsúlyoztuk, hogy elköteleztük magunkat amellett, hogy konstruktív, konfrontációmentes módon reagáljunk erre, mégpedig kizárólag a törvények és a diplomával. Hölgyeim és uraim, ez a stratégiai döntés rendkívül fontos a Balkán békéje szempontjából. A régió történetében először fordul elő az, hogy egy ilyen összetett és alapvetően fontos kérdés, amely szenvedélyeket korbácsol, identitás, határok, közösségi jogok, szemben álló történelmi tények vonatkozásában végül is egyértelműen fegyveres konfliktus nélkül kell, hogy megoldásra kerüljön. Ez első alkalommal történik így a Balkán történetében. Már a válság kezdetétől fogva ez volt a stratégiánk, és ennek céljából békés megoldást választottunk. Az ENSZ közgyűlése keresztül kértük meg a hágai bíróságot, hogy Koszovóval kapcsolatban döntsön. A kérdés hágába való irányításával végül is az igazságszolgáltatás terére tereltük ezt a problémát. Szerintünk ez modellértékű a jelenlegi konfliktus megoldások terén, hiszen nagyon nehéz történelmi teher megoldására van szükség, és végül is nemzeti identitási kérdésekről is. Jelentős erőfeszítéseket tettünk, hogy konstruktívan feleljünk meg az ENSZ 1244-es számú rendeletének, az EULEX-nek végrehajtásával kapcsolatban. Ez mindenki számára így jó. Továbbra is együttműködni kívánunk a EULEX-el konstruktívan és eredményesen. Hölgyeim és uraim, mielőtt lezárnám hozzászólásomat, szeretnék beszélni a közelmúlt Bosznia-Hercegovinai felleményeiről. Szerbia köztársasága továbbra is szigorúan tiszteletben tartja szomszédunk szuverenitását és területi épségét. Minden képviselőt arra ösztönzünk, hogy találja meg a módot arra, hogy az ország megreformálja saját magát, és hogy felgyorsítsuk az EU csatlakozás folyamatát. Egyértelműen megfogalmaztuk, hogy bármilyen megoldás, amelyet a felek találnak, végül is pragmatizmust igényel. A konszenzusépítés alapvető 21. századi európai érték és döntéshozó elv. Nagyon jól illusztrálja ezt az a tény, hogy az intézményes változásokhoz mindenkinek hozzájárulása szükséges. Néha tovább tart ez, mint ahogy ezt szeretnénk, ezt nagyon jól illusztrálja a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamata. De a végén sikerül megegyezni, és így mindenki együtt léphet tovább. Hölgyeim és uraim, célom az volt, hogy hazám és a, Veszt- eh, és a Nyugat-Balkán eh, európai jövőjét szélesebb kontextusba helyezzem, és hangsúlyozzam, hogy rendkívül fontos, hogy konkrétan lépjünk előre a tagság felé. Azért tettem azt, mert hiszem, hogy az Európai Unióhoz nem csak azért akarunk csatlakozni, mert félünk attól, hogy kimaradunk ebből, hanem mert meg vagyunk győződve, és büszkék vagyunk arra, hogy hozzá tudunk járulni a békéhez és a stabilitáshoz az öreg kontinensen. Néhány nap múlva 20. évfordulóját ünnepeljük a berlini fal összeomlásának. 1989. november 9-e mindig is azt a momentumot fogja szimbolizálni, hogy egyetlen fegyver lövés nélkül véget ért a hideg háború. Nagyon sokunk számára a Nyugat-Balkánon ez a dátum valami mást is jelent. Egy elszalasztott alkalmat, ami aztán óriási tragédiához vezetett. Ma a világ egy másik fordulóponthoz érkezett. Ez alkalommal mi a Nyugat-Balkánon eltökéltük, hogy nem akarjuk elszalasztani ezt a lehetőséget. Továbbra is minél gyorsabban csatlakozni kívánunk az Európai Unióhoz. Végezetül Szeretnék idézni Jovans Kerlics-től, aki az egyik legtiszteletreméltóbb parlamenti képviselője Szerbiának, aki az évszázad fordulón a következőt írta, idézek. Ahhoz, hogy valós demokrácia, élhető demokrácia szülessen, a szabadságot kell tudatosítani minden férfiben és nőben, akik az életet, mint friss levegőt kívánják teljes mértékben beszívni. Számomra Erről szól az európai projekt, hogyha sikerül véghez vinni. Tudatosítani a szabadság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a demokrácia legyen a legalapvetőbb érték. Számomra ez azt jelenti, hogy mindig is jobbat akarjunk tenni, és hidakat akarjunk építeni. És ez azt jelenti, hogy az ember szolidaritásban élhessen a másikkal, egy olyan közösségben, amelynek közösek az értékei, és közös érdekeket képviseljünk, amelyek igazak és kihívásokkal telik. Most jön a próba időszaka. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk ragadni ezt a stratégiai jelentőségű pillanatot, azok fogják ezt megtenni, akik bátrak és bizakodók. Ezt most már csak táplálni kell. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam a szakbizottsághoz. Köszönöm, miniszter úr. Valóban nagyon érdekes volt mindaz, amit mondott. Megnyitom a vitát, az eszmecserét. Először Kacsin előadónak adom meg a szót, és nagyon szépen kérem, hogy három percre korlátozza a hozzászólását. Köszönöm. Grazie, presidente. Gospod miniszter, gospa veleposlanica. Miniszter úr, nagykövetasszony, engedjék meg, hogy mindenek előtt önöknek, kettejüknek gratuláljak a úgynevezett roadmap meg sikerei alapján, illetve a vízumkönnyítések kapcsán. Szerbia ö, teljesítette azokat a feltételeket, amelyek a vízumkönnyítések előtt állnak, már csak az a kérdés, hogy mikor vezetik be ezeket. Nagyon fogok örülni annak, hogy a, a szerb állampolgárok hazámba utazhatnának már a keresztény, a katolikus karácsony ünnepére. Ez már nagy öröm van a számomra, ha eljutnánk idáig. Kiváló munkát végeztek, bizonyítván azt, hogy Szerbiában nagyon komoly döntések születtek, és ezek a döntések nagyon sokra vihetik az országot. Annak is örülök, hogy a vajdaság végre saját jogállást kapott, és csak bátran tudom Szerbiát arra, hogy a regionalizmus útjára lépjen. Szerbiának szüksége van ezekre a régiókra, és ezek meg kell kapják a megfelelő forrásokat is a kohézióhoz és az együttműködésekhez a különféle régiók közötti együttműködéshez. Fontos, hogy Szerbia jogállamként működjön, a bíróság előtt mindenki egyenlő kell legyen. A szerb BTK-t senki sem sérteti meg büntetlenül. Ezért kell rámutatnom arra, hogy egyes civil szervezetek konkrét emberi jogsértésekre utaltak, és ezek ellen a vádat emeltek. Egy szuverén állam ellenőrzi a saját területét, és ott biztosítja a jog érvényesülését. Bízom benne, hogy Szerbia is ezt teszi, és azt is, hogy Mladicsot és Hradicsot megtalálják Szerbiában végre, és kiszolgáltatják a hágai bíróságnak őket. Örülök, és annak is örülnék, hogy, hogyha más államokkal együttműködnek, Szlovéniával is. Szerbia a térség legnagyobb állama, a legerősebb állama, és ezért olyan szerepet kell játszon, amelyet Franciaország és Németország játszott annak idején. Szerbia lehet a motorja a térségnek, de lehet azonban fékje, féke az Európai Unió törekvéseinek, az integrációnak a térségben. A blokádok mindenkinek ártanak, ezért örülök annak, hogy az Eurolex területén megállapodás született, és hogy Koszovóval kapcsolatban is körből látszik a megoldás. Ugyanakkor jelentéstevőként azt kell, ki kell mondanom, hogy azt várjuk, hogy a szerb kormány felhívja a, a koszovói szerb lakosságot, hogy legyen részt a demokratikus választásokon. Nekik is vannak jogaik, jogaik van, joguk van a, a, a választásokon részt venni, saját politikai életüket létrehozni, a választások révén is. A jövő a bátraké, miniszter úr, és remélem azt, hogy Szerbiában van elég politikai bátorság ahhoz, hogy olyan lépéseket tegyenek, amelyek aztán pozitív meglepetést hozhatnak mindenki számára, és amelyek meggyőznek bennünket arról, hogy az a félelem, miszerint az EU integráció le kell álljon, le kellene álljon Horvátország csatlakozása után, egy üres fenyegetésnek, vagy, vagy nem jóslatnak bizonyul. Történelmi felelősség van az önök vállám, mutassák be, tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy az Európai Unió jövőjét a Balkánon együtt képzelik el. Köszönöm, Kacsin képviselő. A Védelmi Albizottság elnökének a meg a szót képviselőnek. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr beszédét, ami rendkívül fontos, és aminek nagyon örülünk, mert erőteljesen emlékeztetett meggyőződésére és kormánya meggyőződésére, nevezetesen, hogy Szerbia az Európai Unió felé kíván közeledni. Ön is emlékeztetett rá, és én is szeretném elmondani, hogy az a kormány, amelynek része 2008-ban került megválasztásra, Tadics elnök úr is ebben az évben került megválasztásra, azzal a prioritással, hogy integrálódjon az ország Európába. Emlékszem erre, emlékszem, hogy ez népszavazás értékű volt. Más pártok Szerbiában más utat választottak, de legyőzték őket, mint más területen is. Úgyhogy csak gratulálni tudok önnek, hogy tényleg gyakorlattá tudta váltani azt, ami a szívében él ezt a prioritást. Ugyanakkor tudom azt is, hogy nagyon sok diplomáciai energiát ö, ö, áldoznak Koszovó kérdésének. Tudom, hogy el akarták ezt határolni, ezt a problémát, és igazságügyi mederbe terelni. Szerbia kormányának nyilatkozatai néha azt hagyják következtetni, hogy ezek a prioritások megfelelnek az EU-s prioritásoknak, úgyhogy kívánom önöknek, hogy az a realitás éljen önöknél is, hogy végül is elismerjék Koszovó függetlenségét, mert a 27 országból 22 ezt tette az Európai Unión belül is. Engedjen meg néhány szót a bővítésről. Jogosan vetette fel ezt a fáradtságot, bár én a saját pártom nevében beszélek, Sárközi elnök úr pártja nevében, ahol egyáltalán nincs kétség azzal kapcsolatban, hogy folytatni kívánjuk a bővítést a Balkánon, beleértve Szerbiával. Köszönöm. Köszönöm, társa képviselő. Táler képviselője a szó, kettő perc. Grazie, signor Presidente. Spostovani gospod minister, gospa vele miniszter úr, nagykövet asszony, szeretném szívélyes üdvözölni önöket az AFET körében. Úgy hiszem, hogy az önök itteni jelenléte e pillanatban rendkívül fontosságú. Vannak olyan próbálkozások, tudnilik, melyek a nyugat-balkáni államok Európai Uniós integrációját igyekeznek lelassítani. Ma délelőtt tárgyaltunk Horvátország, illetve Macedónia csatlakozási útjáról és a körbezárul Szerbiával. Ezért is közös cél, közös érdek, hogy egy új Szerbia legyen az Európai Unió tagja. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Tudjuk, hogy mi a formális és tartalmi oka annak, hogy nem hagyják végre a stabilizációs megállapodást egy együttműködés megállapodást az EU és Szerbia között. Nem volna -e kiváló alkalom most arra, hogy Szerbia bemutassa, hogy valóban keresi a Mladicsot és társait, és igazi előrelépéseket érne el. Tegnap Krubnyák úrtól hallottuk, hogy Horvátország, tehát Zágráb azt javasolta Belgrádnak, hogy, hogy közösen határozzák meg a horvát-szerb határvonalat, amely Duna mentén halad, ahol különféle telekbejegyzés és egyéb problémák miatt nem teljesen egyértelmű a határvonal. Van megoldás ennek a feloldására, hiszen ez is lehet akadálya az EU csatlakozásnak annak idején. Köszönöm, Táler képviselő. Lunacek képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy először, első alkalommal találkozhattunk. Én vagyok a Koszovóért felelős új jelentéstevő, ezért a rövid két percemben erre a kérdéskörre szorítkoznék. Nagy izgalommal hallgattam kiváló angol retorikáját, és azt megfogalmázásait, miszerint a háború kora lejárt, szabadság, stabilitás, demokrácia korszaka jött el, ebben is hiszek, eb, itt feltétlenül egyetértünk. Amikor azt mondotta, hogy nemzete egységes a Judiá, ez a koszovói állam ügyében, tudok olyanokat az országában, akik támogatták azokat a koszovói szerbeket, akik elmentek a szavazásra, hogy kezükbe vegyék a demokratikus eszközöket. Kérem önöket, hogy szólítsák fel a koszovói szerbeket, hogy vegyenek részt a demokratikus folyamatokban. Az állampolgárok, szerb koszovárok, ennek a mondjuk egy országnak az állampolgárai, vegyenek részt a politikai életben a vízum könnyítések tekintetében nagyon örülök annak, hogy állampolgáraik szabadon utazhatnak, különösen a fiatalok. Én ezért harcoltam annak idején a saját nemzeti parlamentemben is, az elmúlt tíz évben. Kérdésem azonban az, hogy önök képesek-e biztosítani, hogy a határvizsgálatok Koszovó kapcsán is úgy történnek, mint bármely nemzetközi határon. Úgy folynak majd le a határellenőrzések utolsó kérdésem, Iszak mitrovicában mi a helyzet? Nagyon fontos volna, hogyha önök a, azt az emelőerőt és azt az európai perspektívát használnák, amelyel bírnak, hogy meggyőzzék ennek a régiónak a lakóit is, Koszovóban is. Tudom, hogy nehéz kérdés ez. Tudom, hogy kimondta, hogy Szerbia sosem fogja sem implicit, sem explicit módon elismerni Koszovó önállóságát, de hát tudjuk mind a ketten, hogy, a, hogy azt mondani, hogy soha a politikában nem feltétlenül célra vezető. Köszönöm, Lunacek képviselő. Kettő perc, tanok képviselője a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr, gratulálok Jeremics külügyminiszter úrnak. Kiváló volt a beszéd Shakespeare nyelvén. Vagy mondjam azt, hogy inkább az észak-amerikai verziójában? Mindig is nagy barátja voltam hazájának, amikor megpróbált kilábalni a háborúból és a szélsőséges nemzeti nacionalista érzésekből. És aggódtam a koszovói helyzet miatt, ennek következményei miatt, a Dél-Kaukázusban és a jelenlegi limbózás miatt, hogy vannak olyan EU tagállamok, amelyek elismerik, és az ENSZ tagjainak fele ez nyilván problémát jelenthet a jövőben a régió stabilitását illeti. Az én személyes véleményem, ez nem a pártom véleménye az, hogy Koszovó kérdését meg kellett volna vizsgálni, és most már de facto a helyzet Mitrovicában ezt kielégítően nem lehet megoldani, ezt sem. Úgyhogy marad ez a nagyon nehéz helyzet, amit meg kellene oldanunk, és nem igazán vagyok optimista, olyan optimista, mint ön az elkövetkezendő időket illetően. De Montenegróval kapcsolatban előadó vagyok, és ezt mindannyian ismerik, mint országot. Oliren biztos úr itt a közelmúltban jó megoldásnak, jó sikertörténetnek nevezte. Érdekelne, hogy külügyminiszter úr Szerbia-Montenegró bilaterális vonatkozásáról mit tudna mondani, illetve hogyan tudják koordinálni csatlakozási tárgyalásaikat, hogyha majd jelöltek lesznek, illetve jogszabályaikat, amelyeknek meg kell felelniük a Montenegróival. Montenegró kis ország, és korlátozottak a közigazgatási forrásai. Én azt gondolom, minden országot saját eredményei alapján kell megérteni, megítélni. Tehát hogyan koordinálnak önök Podgonicával és Belgráddal? Köszönöm. Köszönöm, a képviselő. Ávég Girákis képviselő, kettő perc. Köszönöm. Én nem gondolt? Rendben, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a külügyminiszter úrnak, és a hazám nevében is szeretném üdvözölni Önt. Néhány konkrét megjegyzésem lenne. Először is nem csak az idegenforgalom miatt, hanem más okokból is barátai vagyunk Szerbiának. Nagyon jó a kapcsolatunk, és egyébként reméljük, hogy ez a nehéz helyzet, ami kialakult az ön országában, most a gazdasági helyzetre gondolok, mint ahogy Görögországban is sajnos Görögországot is érinti a válság, hát remélem, hogy ez a, a gazdasági helyzet javulni fog. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem az inkább egy kérdés. Uh, Tíz év telt el a volt jugoszláv bombázások óta, ez a borzasztó elfogadhatatlan háború tíz évvel ezelőtt történt, katasztrofális helyzet alakult ki az egész régióban emiatt, és ennek az egyik eredménye Koszovó leválása. A határok változtatásának a kérdése az nem olyan egyszerű, hogy véráldozat nélkül megtörténhessen. Szerbia, ahogy ön mondta, soha nem fogja elfogadni az egyoldalú függetlenség kinyilatkoztatását. Ebben igaza van, nincs erre lehetőség, de a területi szuverenitás helyreállítását hogyan képzeli el? Ez a kérdésem. Köszönöm, Görakis képviselő. Gáler képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, örömmel hallgattam mondandóját, politikai kötelezettségvállalását az EU felé támogatom, szép amerikai angolsággal elmondta az összes kulcsfontosságú szót, amit mi szívesen hallgatunk itt, mint a hájjal kenegetnének bennünket, és azt is elmondotta, hogy a szerbek többsége az EU irányába szeretne tovább lépni, az EU-tól várják a jobb élet lehetőséget, azért is, mert saját politikai vezetőik a múltban újra és újra félrevezették őket. Ezért az EU-ba vezető irányon azt remélik, hogy e félrelépések nem történnek meg. És annak is örülök, hogy a szerbek szabad utazhatnak nem sokára. Az is világos, hogy több évre lesz szükség, hogy a koszovói valóságot elismerjék, az emberek belássák, Lunacek képviselő is mondotta, hogy soha, azt, hogy soha nem lehet mondani a politikában, különösen nem a Balkánon. Ugyanakkor a koszovói helyhatósági választásokra térnék vissza. Ön hivatalos felhívást ö, ö, adhatnak, vagy várható, hogy adnak önök hó, a koszovói szerb kisebbségnek, hogy vegyenek részt a választásokon. Ha nem lesz ilyen felhívás, akkor milyen mi lesz a haszna a koszovói szerveknek, a szerveknek abból, hogy nem vesznek részt a szavazásokon, választásokon. Mladics és Hacsis ügyében pedig jól tudja, hogy mi is tudjuk, hogy Szerbiában ma megvannak azok a struktúrák és szervezetek, amelyek védik Mladicsot és a többieket, és akik, amely szervezetek tudják, hol tartózkodnak ezek az emberek vajon a politikai félelem miatt nem adják ki őket? Vagy akár személyes félelem miatt nem adják ki őket? Mi az oka annak, hogy Szerbia voltak éppen, bár lehetősége volna erre szerintem nem adja ki ezeket a személyeket? Köszönöm, Gáller képviselő. Ön volt az utolsó hozzászóló az első körben. Megadom a szót miniszter úrnak, és majd ezt követi egy második hozzászólási kör. Miniszter úr? Thank you very much. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, annak megerősítését, hogy Szerbia valóban előlépett az EU irányában, és köszönöm Kacsin úrnak, különösen a jelentéstevőnek a szavait, akivel várom, hogy együttműködhessek, és a többi képviselővel is, aki e kérdéssel foglalkozik, hogy Szerbia csatlakozását közösen készítsük elő. Először szeretnék kitérni arra a kérdés, hogy, hogy, hogy elakadt-e, vagy lefagyott-e az EU csatlakozás folyamata. Nagyon sok kérdést tettek fel a hágai bíróságról együttműködés kapcsán is. Ezekkel foglalkozni tehát először. Megemlíteném azt, amit már egyszer elmondtam. Abszolút módon és egyértelműen habozás nélkül kötelezettséget vállaltunk arra, hogy megteszünk minden, hogy ne legyen szabadlábban háborús bűnös. 46-ban 44-et átadott több az egymás követő szerb kormányok mindegyike. A mi kormányunk is, amikor hivatalba lépett, azonnal cselekedett, felkutatta és átadta Radovan Karadzsicsot. Nem politika, tehát higgyék el, hogy nem, nem volt politikai félelem, ha, ha bármit övezett volna a politikai félelem, hát akkor ezt akárhogy is ügyet övezte volna. Abszolút semmi nincs, amit a, a Földön nincs olyan, amit ne tehetnénk meg, amit ne tennénk meg most, tehát semmi többet nem tehetünk annak érdekében, hogy amíg szabadlámon levő elítélteket megtaláljuk, elfogjuk és átadjuk. És megadjuk a lehetőségnek, hogy a bíróság előtt védjék meg magukat. Ahogy bevezetőmben elmondtam, nem eh, habozunk és nem állunk meg ezen az úton, mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll. Vannak Szerbiában olyan emberek, akik támogatják ezt a törekvést, a kormány ezen álláspontját, aztán vannak olyanok, akik gyűlölnek bennünket ezért. De azok, akik támogatnak, meg azok, akik gyűlölnek bennünket, Szerbiában egyben egységesek, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy elfogjuk ezeket az embereket. Nem csak Szerbiában, máshol is. Egyre kevesebben vannak azok, akik, akinek kétségei vannak e felől. Minden megteszünk, jók a szándékaink, és minden megteszünk, politikai szempontból is, és gyakorlati szempontból a terepen is. Brámer úr ma éppen Belgrádban jár, a fő ügyész, újra tárgyal a, a hatóságainkkal, az érintett szervezetekkel, és nem sokára új jelentést is ír ennek kapcsán, ahogy értesültünk. Remélem, hogy ez majd tükrözi a mi álláspontunkat, és elmondott arra, hogy együttműködünk teljes mértékben. A legutolsó alkalom, amikor Brámert úr az Európai Unió külügyminiszterével tájékoztatta a kérdésből, amikor megkérdezték őt, hogy szerint, ön szerint a szerbek van, amit megtehetnének, amit nem tesznek meg jelenleg? Azt mondta, hogy nem, szerintem minden megtesznek. Mondotta akkor. Remélem, hogy nem sokáig húzzuk ezt a dolgot. Értem én a, a, a dolog kényes voltát. Politikusok vagyunk mindahányan, mindannyian értjük saját hazánk politikai folyamatait. Azonban hagyd osszak meg önökkel egy gondolatot. Horvátország a legjobb úton jár az EU-hoz való csatlakozáshoz. Még hamarabb csatlakozáshoz, ez mindenképpen jó hír. Nekünk szerbeknek, az egész térségnek, Európának is. Azt gondolom. De aztán, ha Horvátország csatlakozik, ha aztán leáll a folyamat. És sokan mondják azt, hogy, hogy meg kell állni a csatlakozással ezt követően. És emögött van is némi logika, észszerű érvek is vannak emögött, hogy Horvátország után le kell, pihentetni kell a bővítést. De ha összekötjük ezt az üzenetet Törökország nagyon-nagyon nehéz csatlakozási kilátásaival, tehát a kettő összeáll. Egyrészt Horvátország után álljon le a bővítés, Törökországnak meg mondjuk nemet, akkor képzeljék el, hogy érezzük magunkat mi a Nyugat-Balkánon, akiket már 500 éve, 500 évet töltöttünk egy hajóban Törökországgal, és úgy sokan úgy érzik, hogy minket belenyomnak megint Törökország torkába, hát ezek a nemzetek nagyon sok évet töltöttek abban a helyzetben, nem kívánkoznak oda. Ha a Nyugat-Balkán integrált jövőre gondolkoznak, akkor ne várassanak bennünket túl sokáig. Elhatározottak vagyunk, megteszünk mindent, amit kell, a hágai bírósággal való együttműködés értjük, hogy központi eleme a feltételrendszernek, és nem azért tesszük, mert tudjuk, hogy feltétel, hanem azért, mert hiszünk abban, hogy el kell számoltatni a bűnösöket, és, és akit elítéltek, annak bíróságére kell állnia, már csak azért is, hogy ha kell, ha tudja, megvédje magát. De a szélesebb körű politikai kihatásokat is mérlegelni kell, kérem tegyék. Mérlegeljék ezeket is. Nagyon sok kérdést kaptam Koszovóval kapcsolatban. Úgyhogy ki kell térjek ezekre. Nagyon sokan mondták, hogy Szerbia a központi elem, a stratégiailag a kulcs országa a térségnek. Mutatja ezt is, hogy két jelentéstevő foglalkozik Szerbiával, Kacin úr és Lunacek asszony. mind a kették együttműködünk. Valóban komolyan vesszük a koszovói helyzetet. Hadd ismertél meg még egyszer. Nagyon sokan azt várták, hogy kitör a pokol majd mikor egyoldalúan kikiáltották a koszovói köztársaságot. Azonban ebből nem lett semmi, mert a mai Szerbi Szerbia úgy döntött, hogy elég volt a konfliktusból, elég volt a háborúkból, mi ellen, ellenezzük a függetlenség egyoldalú kikiáltását, és minden eszközt egy demokratikus, békés ország minden lehetőségével élünk a nemzetközi fórumok előtt, hogy ezt a nézetetünket hangoztassuk. Azt hiszem, hogy nagyon kevesen vannak a világon, akik ellen mondanák annak, hogy egy országnak joga van a nemzetközi bíróság előtt jogorvoslatot kérni. Várjuk meg, mit mond a bíróság. Mi van, hogyha a bíróság úgy dönt, hogy, hogy mit csinálunk akkor, hogyha a bírós úgy dönt, hogy, hogy a nemzetközi joggyakorlattal megfelel a kikiáltás. Vagy ha azt mondják, hogy ellenmond annak. Mit csinálunk mi? Kérdeztem én, hogy mit csinálnak önök? Minden országnak demokratikus szuverén joga, hogy jogi védelmet kérjön területi épsége érdekében olyan módon, majd nem ássa alá az érség stabilitását, amely nem ássa alá egyetlen, a térség egyetlen országának jövőbeli reményeit. Koszovóban, Szerbia többi részében, a térség többi részében is arra törekszünk, hogy ne destabilizáljuk a helyzetet. Ha a bíróság meghozza a döntését, vagy egy, egy véleményt alkot, akkor meg kell találnunk a tovább lépés lehetőségét ezt követően. ha azt mondják, hogy nem túl okos dolog azt mondani, hogy soha a politikában, soha nem hogy soha, mondják, de hát ez mindenre igaz. Nem csak Koszovó Szerbiától egy elismerésére, de más opciókra sem mondjunk soha azt, sohát. Tehát működjük együtt, vigyük előre az egész térséget, és ahogy előrépünk a a csatlakozás felé, azt hiszem egyre lazul majd a, a, a, az atmoszféra, a, a, és a megoldások egyre inkább formát öltenek maguktól ezen a folyamaton, ezen az úton. Nem akarok tovább ö, beszélni erről, de szerintem sosem mondjunk, sosem mondjuk, hogy soha nem, hogy soha az egyes megoldási opciókra és lehetőségekre. Nagyon sok diplomáciai energiát ölünk a koszovói kérdésbe, te mondjanak egyetlen országot is, amely hasonló helyzetbe kerülvén diplomáciai eszközökhöz nyúlva nem élne ezek mindegyikével. Vannak olyan országok, amelyek tagjai már az Európai Uniónak, amelyek több éve hasonló diplomáciai erőfeszítéseket tesznek, hogy hasonló jellegű kérdéseket rendezzenek a saját érdekükben. Amíg a békét amíg a béke garanciái fennmaradnak, addig szerintem tovább tudunk lépni, még akkor is, ha nem értünk egyet alapkérdésekben. Tudom, hogy Szerbia EU csatlakozásának kérdése hivatalosan külön válik a koszovói tartomány jövőbeli jogállásától, és szerintem helyén való, hogyha ezt így is tartjuk, tehát a külön veszük a két kérdést. Tehát előre tudunk lépni, miközben külön kezeljük a tartomány jogállásának kérdését. Egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy Szerbia elfogadja azokat a helyhatósági választásokat, amelyeket néhány hónappal ezelőtt írtak ki, és amelyek Koszovó egyes részeiben november 15-én kerülnek le megszervezésre. Szerintünk nem nagyon rossz ötlet volt, hogy a, a BT vonatkozó határozatának ellentmondva írják ki ezeket a választásokat. Úgy módon tették ezt persze, hogy megtehették volna, hogy ne sértsék meg a BT határozatát ezzel a választással, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. Így módon a szerb kormány nem tehette meg, hogy jóvá hagyja vagy elfogadja a választást. Mert egy olyan helyetőség választást, amely a 1944-es BT határozatnak mond, és nem az 1944-es BT határozat keretében, hanem a úgynevezett koszovói alkotmány keretében született, ez voltaképpen számunkra a mi alkotmányunk megsértését jelentette volna, és a mi Koszovóval szembeni álláspontunk megsértését jelentette volna. Nem öröm számomra, hogy, hogy, hogy érvényesítenem kell ezt az álláspontot, szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha megoldást találtunk volna e nehéz helyzet megoldására. Út az utolsó alkalommal négy évvel ezelőtt a szerb elnök kérte a jóváhagyását a választásoknak. Akkor nem voltak sikeresek a választások. Tehát az utolsó alkalommal, amikor támogattuk a választásokat, az ott élő szerbek fél százaléke ment el szavazni. Holott a akkori szerb kormány felhívta őket erre. Most azt hiszem még kevesebben mentek volna, még akkor is, ha mi felhívjuk őket erre. Én valóban szerettem volna, hogyha más körülmények között zajlanak ezek a választások. Ha, ha azt mondja, hogy Szerbiában vannak olyanok, akik, akik támogatták -e választást, hogy valakik jóvá hagyták, vagy elfogadják ez a szavazás eredményét, hát meg kell mondjam, hogy Szlobodan Milosevicsnek is voltak díszalbányai a kormányában, és voltak olyan albánok, akik jóvá hagyták, vagy támogatták Milosevic hatalmát. Nem, sose hittem, hogy ők voltak éppen az albának igazi érzéseit, a többség érzéseit képviselték volna. Sosem gondoltam ezt. Mert lehet mindig találni ilyeneket meg olyanokat, akik ezt meg azt támogatják, de én a demokratikus legitimitás kérdéséről beszélek, és nem hiszem, hogy ez fennállna ebben az esetben. Nehéz helyzetben vagyunk, tehát feltétlenül dolgozunk azon, hogy, hogy megoldjuk méghozzá a közeljövőben. Miután ezek a választások lezárultak, szívesen párbeszédbet kezdünk, amely oda olyan helyzetbe vezethet, ahol is helyi képviseletet kapnak az emberek saját érdekei képviseletében, oly módon, hogy egyetlen szabály sem sérül. Nem volt erre lehetőség az elmélet körülmények között, sajnálatosnak találom, hogy ide jutott, a dolog, de mi továbbra is együtt akarunk működni nemzetközi közösséggel, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet a közeljövőben. Minél előbb, annál jobb. Köszönöm, miniszter úr. Második kérdéskör, hozzászólási kör. Sajnos másfél percre kell, hogy lecsökkentsem a hozzászólási lehetőséget, mert tiszteletben kell tartanunk az időkorlátot. De Kaiser képviselő, másfél perc. Tanok képviselő? Az én kérdésemre nem válaszoltak Montenegrói Szerbia kapcsolatrendszerében. Elnézést, egy kicsit elragadtatott a koszovói kérdés. Igen, akarok szólni erről a dologról. A montenegrói nagykövet tegnap átadta bízó levelét elnökünknek, és azt hiszem a két fél kapcsolatai a helyreállás folyamatában vannak, miután nagyon sok bizalom elveszett tavaly, amikor Montenegro kormánya úgy döntötte, hogy elfogadja Koszovó egyoldalú függetlensége kikiáltását. Egy nagyon nehéz időben tette ezt, Szerbia esetében az ENSZ közgyűlésének határozata azon határozata után egy nappal, amely a nemzetközi bíróság elutalta a kérdést. Hát elég, számunkra elég rosszkor jött ez a montenegrói elismerés. Szerbiának és Montenegrónak nagyon sajátságos a kapcsolatrendszere évszázadok óta. Koszovó Montenegró által elismerése nem egy mindennapi uh, pofon volt, úgymond, hogy őszintén fogalmazzak. Azonban úgy döntöttünk, hogy a kérdést oly módon kezeljük, amely nem árt a mi sajátságos kapcsolatrendszerünk lényegének, egészségügyi kérdésekben, oktatásügyben, egyéb gyakorlati kérdésekben, Szerbia szakpolitikája Montenegróval kapcsolatban nem változik és nem változott. Igyekszünk a lehető legjobb kapcsolatokat képíteni Montenegróval, mert hogy ez mindig is a legközelebbi szomszédunk, nemzetünk, nem, nemzettársunk lesz, nevezzük, hogy akarjuk, század évek óta így van, és nem is változik ez. Ezt nem vannak politikai ütközések a szerb és a montenegrói kormány között, igyekszünk ezeket kezelni, megoldani Montenegróban az, az a, a etnikai szerb, szerb etnikum helyzete sem könnyű, és remélem, hogy a montenegrói kormányával való együttműködés révén javítani tudjuk ezt a helyzetet. De ha akkor Montenegró EU csatlakozásának kilátásairól beszélünk, minden eredményünket megosztjuk velük, tehát ugye a fordítással nem lesz sok gond, mert hogy egy nyelven beszélünk szó szerint, vagy, vagy nagyon-nagyon hasonló a két nyelv. Tehát megadunk minden lehetőséget minden módon Montenegrónak, mert nagyon fontos szomszédunk. Mert hogy nincs is közelebbi és fontosabb szomszédunk a térségben, mint Montenegró és Bosznia, ez a kettő olyan állam, amely a legfontosabb jó szomszédunk, és amelyel arra törekszünk, hogy a lehető legjobb legyen a viszonyrendszerünk. Honorable De Kaiser, De Kaiser képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, csatlakoznék kollégáimhoz, és gratulálni szeretnék önnek is azért az előre lépésért, amelyet hazájában tapasztaltunk a csatlakozás és a demokrácia irányába. Három kérdésem lenne. Az első ismétli azt, amit sok kollega már említett, és arra az aggályra mutat, amely Radics és Garit között fennáll, és ön is említette háromszor, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk. A kérdésem az, hogy mi az, amit nem tudnak megtenni ennek érdekében, miniszter úr? Végezetül, mik azok az akadályok, amelyek önök előtt tornyosulnak? Második kérdés. Eléggé fájdalmas kérdés. A féle ö, eset szörnyű képeket ö, vet itt elénk, és ö, a parlament egy állásfoglalást ö, fogod, fogadott el a szrebrenicai ö, megemlékezést követően. Az önök parlamentje miért nem fogadott el soha állásfoglalást a népírtással kapcsolatban, elítélve a szerb erők muzulmán, bosnyák muzulmán népének megtámadása miatt. Azt hiszem, hogy ezt majd a történelemnek kell helyre tenni, hogy ezeket az emlékeket kicsit albányítsa. Említette ön is, de talán volna még tennivaló ezen a téren. Utolsó kérdés, a horvát határon való konfliktus. Horvátország azt állítja, hogy megkereste Szerbiát ebben a témában. Ön meg tudja erősíteni ezt? Köszönöm. Köszönöm, de Kaiser képviselő. Egy perc, másfél percre a szó Ludv képviselője. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, hogy gratuláljak Szerbiának a fejlődéshez. Csak az üdvözlő szavakhoz csatlakoznék, amikor a miniszter úr azt mondta, hogy nem csak a saját ö, csatlakozási folyamatát akarja támogatni mások kárára. Ami a vízum liberalizációt illeti, ez egy eléggé nagy probléma, és amit mind az öt bal, nyugat-balkáni ország képviseli. Az önök nagykövetsége ön szerint lobbizott az európai parlamentek, parlamenti képviselők mellett az ellen, amit a parlament képviselt, hogy a liberalizáció azonnali lehetőségét megerősítse, beleértve Szerbiát három ország vonatkozásában. Bosznia, Albánia vonatkozásában, hangsúlyozva azt, hogy ez a három csak akkor ö, kerülhet ebbe a körbe, hogyha megfelel bizonyos kritériumoknak. Szeretném, hogyha a rendeletekről beszélne egy kicsit. Igazán ö, sajnálatosnak tartom, hogy az önök ö, nagykövetségeit az ellen lobbizott, amit a parlament akart ö, ö, képviselni, és ön az ellenkezőjét mondta, kérem mondja el, hogy hogy érzi. Ö, Egyetértek de Kaiser asszonynal, nem egészen értek egyet abban, hogy mindent megtesznek, amit csak tehetnek. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy mi az, amit még tehetnének, hiszen nem föltétlenül tudnak mindent teljesíteni, amit kértek önöktől. Köszönöm, Ludford képviselő. Préda képviselője a szó, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretném üdvözölni a jelentés pozitív voltát. Szerintem fontos volna, hogyha lehető leggyorsabban megszületne az átmeneti ö, megállapodás, mely a szerb kormányzat erőfeszítéseit jutalmazná, illetve dicsérné. Szerintem fontos volt, hogy a vízumkönnyítések megszülettek, mert ez megnyitja a szerb állampolgárok előtt a, a tényleges európai mozgás lehetőségét. Kérdésem is volna, miniszter úr, október óta mondják, hogy Szerbiában a kisebbségek védelmében intézkedések születtek. Ám a kormányzat tevékenységével kapcsolatban aggályok fogalmazottak meg a román kisebbség kapcsán. Szeretném tudni, hogy a kormány mit szándékszik tenni a román kisebbség helyzetének javítására Szerbiában. Köszönöm, másfél perc. Kópa képviselője a szó. Szeretném üdvözölni a frakcióm nevében, a szocialista frakció nevében a külügyminiszter urat. Nagyon örülök, hogy jelentős előrelépések történtek. Amit a miniszter úr mondott, az mind pozitív és mind optimista. Ez azt jelenti, hogy az országa készen áll a párbeszédre Koszovó témájában. Azért mindezt a hágai döntés szempontjából is majd meg kell vizsgálni. Egyébként pedig a Nemzetközi Bírósággal kapcsolatban az Amnesty International is beszél erről, beszél arról, hogy Szerbia megpróbálja megtalálni és átadni az igazságszolgáltatásnak az összes bűnöst. A következőt szeretném kérdezni. Van valami ö, pontos információ, amit közölni lehetne Branec esetében, ő Belgrádban van, vagy van valami más. Egyébként Albertini elnök úrtól pedig azt szeretném kérni, hogy talán a szakbizottságunk egy felhívással élhetne Branec felé azért, hogy az együttműködésről adjon tájékoztatást. Pontosan azért, az lenne ennek a célja, hogy ne legyenek bizonyos mahinációk az egész téma között. Úgy gondolom, hogy ez nagy segítség lenne, hogyha ide hívnánk Bramec urat. Köszönöm, Kopa képviselő. Igen, a javaslatát meg fogjuk vizsgálni. Úgy gondolom, hogy pozitívan fogjuk ezt megítélni. Vágja képviselő másfél perc. Köszönöm miniszter úr, másfél perc nagyon rövidre szabott idő a tényleges hozzászóláshoz. Üdvözlöm miniszter urat, mint a szerb politikusok ifjú generációjának képviselőjét. Meg vagyok győződve arról, hogy ön és ahogy ezt ön és kormánya le, egy modern Szerbia létrehozásáért tudnak tenni, egy más szemszögből, mint elődei. Örülök annak, hogy a szerb fiatalok megint utazni tudnak Európában majd, és arra bátorítanám önöket, hogy tovább vigyék az európai párti politikát Szerbiában. Szerintem túl sok figyelemet áldoznak a koszovói kérdésnek, amelyet rövid távon úgysem lehet megoldani. Tehát mondták sokan, hogy 22 állam, EU tagállam elismerte Koszovó függetlenségét. Egy másik témára is utalnék. Említették a, a horvátországi szerbek visszatérésének lehetőségét ma délelőtt egy másik vita keretében. Ez a kérdés összefügg a koszovói szerbek védelmével, a szerb kolostorok és egyéb ingatlanok védelmével Koszovóban. Ez a koszovó övező vita egyik fontos eleme, fontos része. Nagyon örülök, hogy Tadic elnök úr elment Sebenizába, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Mladic ott bíróság elé kell állítani. Ezeket szerettem volna elmondani másfél percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, figyelmesen hallgattam az egész hozzászólását. Az elején a prioritásokról szólt hazájában, még pedig eléggé elokvás módon, ahogy mindenki ezt elmondta. És örültem, hogy helyesen fogalmazta meg prioritásaikat, mert először hazájának politikai jövőjéről szólt Európában, az Európai Unióban. Természetesen most már konkrétumokat várunk ö, ennek megfelelően. Említette az aggályokat is. Azzal kapcsolatban, hogy Horvátország csatlakozását követően esetleg szünetre kerül sor a kifáradás, a fáradtság miatt. Azt hiszem, hogy említette, és ezt megerősíteném, hogy túlságosan ne legyenek izgatottak bármilyen ilyen jellegű beszéd miatt. Elsősorban a kritériumokra kellene, hogy koncentráljanak, amely a csatlakozásuk előfeltétele. Ha önök teljesítenek, mindenkinek el kell ismernie ezt a jövőben. Kérdésem pedig a következő. Többen a korábbian szólók közül említették, bármi kritika ment, eh, nélkül. A Radko Mladic féle kérdést hogyan kívánják megoldani? onorevole Kukan. Köszönöm, Kukan képviselő. Gomez képviselője a szó, másfél perc. Köszönöm, miniszter úr. Üdvözlöm én is a beszédét, meg a vízumkönnyítés fejleményeit. De Feltettek kérdéseket a koszovói helyhatósági választásokkal kapcsolatban. Senki sem várta igazán, hogy önök jóvá hagyják ezeket, de arra utalhattak volna, hogy, hogy vegyenek részt az ottani szerbek, mert különben kizárják őket a saját ügyeik viteléből, ott élnek, mert hogy Szerbiában nem fogadják be őket, és megakadályozzák őket abban, hogy hozzájárulnak a demokratikus kormányzás ügyéhez hazájukban azt mondta, hogy tudja, mennyire fontos Mladics ügye, mennyire komoly ez. De ha a háborús bűnösöket bíróságéri akarják állítani, akkor miért akadályozzák meg a mitrovicai jog érvényesülését, mert nem engedik ott a, a, a jogot érvényesülni. És senkinek a javát nem szolgálja sem Szerbiáit, sem a koszovói szerbeit. Mortovicában egy, egy illegális gazdaság működik, amely bizonyal e, Szerbia, az EU és az egész térség kárát, rárára szolgál. Köszönöm, Gomez képviselő. Pák képviselője a szó, másfél perc. Külügyminiszter úr, nem akarok belebonyolódni a részlegbe, amelyekről már úgyis szó esett. Egy dolgot azonban vissza kell utasítanom, amit eh, szigorúan még hozzá, amit ön mondott. Az nem megy, hogy azok a szerbek, akiknek hazája Koszovó, akik Koszovóban élnek, és akik részt akartak venni ezekben, ezeken a szavazásokon, ezeket azokhoz az albánokhoz hasonlítja, akik Milosevic kormányában ültek. Kérem, ezt vonja vissza. Tegnap nyolc fiatal szerb járt az irodámban, akik azt mondták nekem, hogy ők készek a választásokon való részvételre az új decentralizált önkormányzatok alapján, annak érdekében, hogy megszervezzék saját együttélésüket. Visszautasítom a legélesebben, hogy ezeket az embereket olyan emberekhez hasonlítsa, akik Milosevic kormányát segítették. Köszönöm, Pák képviselő. Bazescu képviselője a szó. Egy perc. Domnule ministru de externe, aș fi Tisztelt külügyminiszter úr, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan látja a, a román kisebbség ügyét, mit tesz a temes térségében élő bár jól tudjuk, hogy 250 ezer román él Szerbiában, nem ismerik el őket a bánáti térségben, mint önálló nemzetiséget. Köszönöm szépen. Második, csak egy perces hozzászólás, Lunászek képviselő, és ezzel lezárjuk a második kört. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, abszolút támogatom Szerbia integrációját az Európai Unióba, és elismerem mindazt, amit az országa már megtett. Azért egyetemben akarok fogalmazni. Én koszovai előadó vagyok ebben a parlamentben, és nem Szerbia témájában vagyok előadó. És politikusként nemzeti politikusként egyáltalán nem jó, hogy nem született új ENSZ határozat Koszovóról, és a helyzetet másképp nem tisztázták. De a helyzet az, ami, ami és teljes mértékben egyetértek Pákásszonya, én is találkoztam ezekkel a koszovai szerbekkel, és nagyra értékelem azt, amit ők tesznek. Azt annyit ugye mondhatunk, hogy nem tám- tehát sajnálom, hogy azt mondta, hogy nem támogatja a koszovai szerbeknek a szavazását. Hát ez nem lehetséges. Reálpolitikusnak kell lennünk. A helyi koszovai választások kicsúsznak a kezükből, úgyhogy az ön számára még mindig lehetőség van, hogy korrigálja ezt, és nem kell, hogy támogassa őket, csak kérje meg őket, hogy vegyenek részt, vegyük a, vegyék a kezükbe az ügyüket azért, hogy demokratikus folyamatokat támogassanak. Köszönöm. Köszönöm, Munacek képviselő. Ezzel lezárom a vitát, és megadom a szót miniszter úrnak, hogy választodjon. Köszönöm szépen. Először arra a kérdésre válaszolnék, amit kihagy, hallottam az előző körből, a Horvátországból a határügyét. Hagy kezdjem ezzel. Aztán előrelépés született. Lassú, bár. De legalább elkezdtünk tárgyalni erről az ügyről. Korábban sosem tettük maga a tárgyalás, tehát már áttörés. Persze nulláról nem, nem, nem nehéz valami előrelépni. Valószínűleg nagyon összetett kérdéskörrel kell megbirkóznunk. Nagyon remélem, hogy még azelőtt jóval feloldjuk, mielőtt ez a más prioritásokat zavarna. A végső megoldás az, lenne, az lesz, ha mindannyian EU tagok leszünk, és a határok teljesen mást jelentenek majd akkor, mint most. A dolog gyakorlatban persze nem mindig úgy alakul, mint az elméletben, ezért kell nagyon sok erőfeszítést szentelnünk ennek a kérdésnek is. De dolgozunk ezen is. Kétoldalú. Horvátországgal kétoldalú alapon, úgyhogy ez ne legyen akadálya semminek. Ezen vagyunk mind a ketten, mind a két fél. A Horvátországgal való kétoldalú kapcsolatoknál, ha tartunk már, és a menekültek ügyét a Szerbiában élő horvátországi menekültek ugye valóban továbbra is egy nagyon nehéz kérdés, nem sok, nem elég előlépés született itt. Reméljük, hogy a jövőben tovább, tovább jutunk. Lesz egy nagy konferencia a menekültek ügyében Belgrádban februárban, melyet az UNCHR-rel együtt szervezünk. Reméljük, hogy az Európai Bizottság is részt vesz, még nem jeleztek vissza, hogy eljönnek-e, szeretnénk, hogyha nagyon magas szinten képviselné magát az Európai Unió ezen a konferencián. Horatországról már folyt a vita ma délelőtt, önök tartottak vitát, én nem akarok foglalkozni. A szerbek visszatérésének joga, az előzött, a Horatországban előzött szerbek visszatérésének joga a 95-ös vihar fedő nevű akció során elmenekültek, amikor egyik napról a másikra 250 ezer szervet elűztek otthonakból, etnikai tisztogatás révén. Az ő visszatérésük oda, ahonnan elűzték őket, nem tekintető lezárt vagy, vagy kielégítő folyamatnak. E, belátjuk, hogy a horvát kormány e, tesz erőfeszítéseket a dolog feloldására, és továbbra is együttműködünk velük is, meg a többi félel is hogy biztosítsuk azt, hogy, hogy akit elzavartak, elűztek otthonából a 90-es évek háborús zavar, zűrzavarában, hazatérhessen, és európai polgárként, állampolgárként élhessen ott, ahol élt. Ezzel tehát együtt, működünk Horvátországgal és a többi félel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon sokan teszik fel a kérdést Mladicsal kapcsolatban, meg a, a háborús bűn, elítélt háborús bűnösökkel kapcsolatban. Mindig az, végig gondolom, mit, mit, mit, nem mondtam el ezzel kapcsolatban, mit, miről feledkeztem meg. De talán még egyszer ki kell fejtenem álláspontomat. Amikor azt mondom, hogy nincs semmi, amit amit nem tettünk meg, és megtehetnénk. Tehát mi az, ami nincs, ami nincs hatalmunkban? kérdezte valaki. Hát választ erre nem igen tudok mondani. Mi, Szerbia minden sarkát végigkutattuk, egy nemzetközi szintűvé vált ügy ez, amelyben minden erőfeszítést megteszünk. Ha valakinek bármi jó ötlete van, megvan a módunk, eszközünk, hogy utána nézzünk, és beépítsük a, a kutatásunkba ezt a gond, ötletet. Ha tudnánk, hol van Ladics, akkor már nem volna szabad lábom. Erről biztosítom önöket. és ez, ez bizony nem változik addig, amíg egyáltalán egy háborús bűnös szabadlábon van. Sokszor nem könnyű megtalálni egy olyan szemét, aki háborús tábornokként nehezen megközelíthető hegységekben bujkál, ez az egyik legutóbbi feltételezés a hollétével kapcsolatban. Ide vezetnek a nyomok, a legfrissebb vagy a legutóbbi nyomok nagyon sok európai és amerikai is keresi Osama Bin Ládent, bizonyal megtesznek mindent, hogy megtalálják, mégse lelik. Hát mi is keressük a háborús bűnösöket, és nem adjuk fel. Mert úgy, mi hiszünk abban, hogy jogos követelés, hogy mindenki bíróság előtt feleljen tetteiért. Bosznia-Hercegovina kapcsán el kell utasítsam azokat a vádakat, mi szerint szerb hivatalos intézmények, az a kormány, illetve a nagykövetség Bosznia-Hercegovinával szembeni vízumkönnyítések ellen dolgoznának. Ha a hivatalos szerb kormány véleményt akarják hallani, most mondom, hogy holnap lenne jó, ha megkapnák a vízumkönnyítést. Azt hiszem, hogy a szerb kormány hivatalos álláspontja az, hogy nagyon-nagyon reméljük, hogy Bosznia-Hercegovina állampolgárai ugyanazon jogokat kapják majd meg, mint Szerb, Szerbia állampolgárai, mint Montenegro vagy Macedónia állampolgárai. Minél előbb, annál jobb. Mert hogy komoly veszélyt rejt magában, ha valakit kihagyunk ha lehetne egy kívánságunk, hogy holnap tegyük, egy, holnap történjen ez meg, akkor azt szeretnénk, hogyha varázsütésre holnapra megtörténne. De varázsütéssel nem tudunk dolgozni, a politikai adatunk viszont megvan, méghozzá arra, hogy a leghamarabb eljusson oda Bosznia-Hercegovina. Számunkra nagyon-nagyon rossz lenne, hogyha, hogyha ők kimaradnának abból a jutatémből, ami nekünk január 1-től remélem megadatik. Azt akarjuk, hogy Bosznia-Hercegovina egyben maradjon, gazdagodjék, felgyorsuljon az integráció folyamata, és nem maradjon ki Bosznia-Hercegovina semmilyen módon ezekből a folyamatokból. Ez szerbi álláspontja, és ez nem fog megváltozni, amíg a mi kormányunk a helyén van. Srebrenica kapcsán pedig megint csak el kell mondanom, a tizedik évfordulót során megtettük, amit, amit meg kellett tenni, megemlékezvén erről a rettenetes cselekményekről. Ott volt az elnököm, meg én is, ő meghajolt az áldozatok előtt, világosan kimondta, hogy Szerbia demokratikusan megválasztott elnökeként mit gondol erről. Őt a szerbek választották meg egy jövőkép mentén, egy jövőképnek része volt az, amit Srebrenicában mondott és tett a, az évfordulók során, és nagyon büszke vagyok arra, amit tett. Soha semmilyen formában nem akarjuk kisebbíteni, tagadni, elfeledni, vagy feledni, hagyni azt, ami ott történt. Azt a rettenetes cselekményt, ami megérdemel minden elítélést, és nagyon remélem, hogy nem sokára oda jutunk, hogy ezt valóban magunk mögött hagyhatjuk. Mindazon háborús bűnöket, ahogy ezt tette a kontinens, az európai kontinens oly sok háborús bűnnel, amely, amely a múlthoz tartozik most már. Ez persze nem jelenti azt, hogy, hogy kisebbítenénk felelősségünket, és ezért kell, ezért hogy fontos számunkra, hogy a hágai bírósággal együttműködjünk, és lezárhassuk végre e perek ügyét. Elnézést, nem tudok erről átfogó magyarázattal adni, vagy nem tudom megadni a háborús bűnösök friss címét, lakcímét. De annyit mondhatok, hogy nem nyugszunk addig, amíg ez az ügy le nem zárul. Az EULEX-szel együttműködés témájában hangsúlyoznám, hogy abszolút elkötelezettek vagyunk ezen együttműködés mellett. Úgy gondolom, hogy Szerbia bizonyságot tett afelől, hogy a legmegbízhatóbb partner az egész Eurlex körben. Az Eurlex gépkocsiait vagy, vagy, vagy eszközeit sosem dobálják meg kővel, meg nem gyújtják fel a szerbek, ezek mindig általában albánok teszik ezt. Misztrovicában és Pristinában is megesnek ilyen dolgok. De hát az dolgokat összefüggésükben kell vizsgálni. A koszovói események, fejlemények, vagy helyzet javul. Annak ellenére, hogy nagyon komoly érdekütközések érvényesülnek, amelyek továbbra is fennmaradnak, nem szállnak el maguktól ezek a nézetkülönbségek, Azonban mi a legjobb ő, szándékkal folytatjuk tovább a kapcsolatépítést. Koszovó helyzete nagyon nehéz, a szervezett bűnözés szempontjából valószínűleg ez egyik fővárosa a, az európai szervezett bűnözésnek. Nagyon sajnálatos helyzet ez, de Szerbiának nincs képessége arra, hogy, hogy kezelje ezt a helyzetet, csak úgy teheti, csak annyiban teheti ezt meg, hogy nemzetközi közösség és a BT határozata megengedi számára. És persze a Mitrovicai helyzet is távol áll az ideálistól. Hát meg kell mondjam, hogy Koszovó más részein talán még rosszabb a helyzet. A csempészet, a szervezetbűnözés és egy sor rút bűncselekmény ügyében amelyek ellen fel kell lépnünk. Ami az egyházi javakat illeti, az egy, a szerb egyház koszovói javait illeti, hát ez is egy nagyon nehéz kérdés. Vannak világörökség részet, a világörökség részét képező középkori kolostorok, amelyek nagyon komoly veszélynek vannak kitéve, épp most is Koszovóban. Talán hallottak, én nem annyira a Decseni középkori kolostorról, meg más középkori kolostorokról, ENSZ világörökséget képező örökségekről többször megtagadták ezeknek a, a kiadását, még a telekkönyvi iratokat sem adják ki, annak ellenére, hogy az albán hivatalos hatóságokat felszólították a nemzetközi közösség, hogy tegye meg ezt, hát ez továbbra is nagyon nehézé teszi a, a helyzetet. Szeretnék felvetni valamit, amit, amit többször elmondtam az, az ENSZ DT előtt. Zsakovica városa a déli ö, részében Koszovónak, ennek a városnak a központjában ott állt egy, egy keresztény templom, már nincs ott. Leégett, fölégették, bekövesz, lekövezték a helyét, és ott egy közpark van most, egy Jakovica központjában, ahol mindig is egy keresztény templom állt. Tehát a, a létének még a nyomát is kitörölték a, a város arcáról. Háromszor hoztam fel a BT előtt ezt, az UNESCO előtt is, itt is elmondom. Ez vajon a megbékélés útja? Leégetni, felégetni magad aztán bekö- lekövezni a helyüket? És a közparkot tenni oda? Elnézést, hogy egy kicsit érzelmes választ adtam, de hát így éreznek az emberek a koszovói templomokkal kapcsolatban. Tudjuk, tudják, hogy nekünk nagyon erős a, a, a történelmi és a, a, a szellemi kötődésünk, érzelmi kötődésünk Koszovóhoz. Hát ez is része ennek. Két kérdést kaptam a román kisebbség ügyében. Szorosan együttműködünk a román kisebbség képviselével. Az önkormányzati kormányzatnak tagjai, a kormányzatnak van is vannak. Azt hiszem, hogy, hogy a szerbek és a románok közötti bizalom alapján, ami nem csak Szerbiában, de Romániában is érvényesül, meg a világ más helyén is, ennek szellemében működünk együtt a román kisebbséggel. Egyetlen kisebb, egyetlen ö, nemzeti kisebbség sincs nehéz helyzetben most, belélve a románokat sem. Azt hiszem, hogy a, kis, a nemzeti kisebbségek védelmi ügyében Szerbia, az új Szerbia, demokratikus Szerbia, amelyet én képviselek, büszke lehet az eredményére. Nézzék meg a vajdaságot, amely Európa